szeretném bejelenteni, hogy van egy kis módosulás a programban ma délután. Negyed négykor kezdjük meghallgatással a kolumbiai helyzetről, és ezt követően az emberi jogi új EU-s eszköz kerül terítékre. Az elnök bejelentései. Itt a Strasburgi hétre szeretnék kitérni. Bolíviában az igazságszolgáltatással kapcsolatosan tárgyaltunk egy sürgős esetet. Az EU polgárok Magyarország esetében a bíróságon kívüli eljárásról ragaszkodunk ahhoz, hogy az érintettek, akiket fogva tartanak, megfelelő bánásmódban és igazságszolgáltatásban részesüljenek. Más európai állampolgárok egy speciális erők támadása következtében elhunytak 2008-ban, és ez az esemény azokat is érintette, akik azóta fogságban vannak. Az külügyi szolgálatot arra kértük, hogy a az ügynek adjon abszolút prioritást a bolíviai kormányjal való kapcsolatokban. Állásfoglalást fogadtunk el a katari migráns munkavállalókkal kapcsolatosan. A helyzetet úgy ismertettük, mint szörnyűt, tehát a munkafeltételek szörnyűek, és a FIFA FIFA-val szemben is kifejeztük azt, hogy a FIFA-nak külön felelőssége van e tekintetben. Egyes vállalatok, gyakran európai székhelyűek, Fontos, hogy biztosítsák a munkavállalók számára a megfelelő feltételeket, például az ivóvizet, megfelelő szállás lehetőségeket. Ennek a problémának egy nagyon fontos része az is, hogy nem szabadon mozognak szponzorok nélkül a munkavállalók, és ilyen szponzor hiányában csak az adott munkaadónak dolgozhatnak. A plenárison elég heves vita volt, a néppárt azt mondta, hogy nem támogatják a az állásfoglalást, ha nem vesszük ki ezt a támogatási, szponzorálási rendszert. Az összes német néppárti képviselő itt egy nagyon széleskörű vita folyt a futball érdekek miatt. Ők azt mondták, hogy ők megszavazzák az állásfoglalást, de ettől a kitételtől eltávolodnak. Úgyhogy végül is elfogadtuk az állásfoglalást, de azt hiszem, hogy vissza kell térnünk arra, hogy ez a skafala rendszer mit jelent. Tegnap Szaud Arábiáról volt szó, és még a szaudi kormány is eltörölte ezt a rendszert fokozottabban érvényesíti a munkavállalók jogait, és a parlamentnek, nekünk is fel kell frissíteni az információinkat az menti országokkal kapcsolatos együttműködés keretében több találkozóra kerül majd sor, aminek keretében megvizsgáljuk, hogy ezt a rendszert hogyan lehet a jövőben eltörölni. Állásfoglalást foglaltunk el, fogadtunk el Bangladessel kapcsolatosan, elsősorban a közelgő választásokra vonatkozóan, és aggályunknak adtunk hangot, hogy kb. 30 embert meggyilkoltak a választások előtt, amikor általános sztrájkot hirdettek az ellenzéki erők szervezésében. A feleket arra hívjuk fel, hogy ne bolykotálják a választásokat, és a bangladesi választóbizottságot pedig arra szólítjuk fel, hogy a következő általános változásokat, választásokat teljesen áttekintető módon szervezzék meg. A bangladesi kormányt ezen kívül felkérjük, hogy a civil társadalomban működő szervezetek számára javítsák a környezetet, és megfelelő vizsgálatokat folytassanak le az emberi jogi sérelmek kapcsán. Ezen kívül üdvözöljük azt a közös kezdeményezést, amit az ILO dolgozott ki a bangladesi munkakörülmények kapcsán a ruházati iparban. A Strasburgi héten ünnepeltük a Szaharov díj 25. évfordulóját, korábbi 20 kitüntetett is részt vett az ülésen. Nagyon érdekes volt látni, hogy milyen ügyeket képviselnek. Például a médiaszabadság, a Wai kínai kitüntetett is részt vett, a határok nélküli sajtót képviselte, ezen kívül a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek kérdése is napirenden szerepelt, a bosznia-hercegovinai helyzet, Szudán, Angola, és az nem csak a kelet-timori kitüntetett vett részt rajta. Nagyon érdekes vitát folytattunk. Az a díjat Malala Yousafzai kapta meg idén. Reméljük, hogy az egész év során erőteljesen középpontba állítjuk a lánygyermekek oktatásának kérdését. és feltehetőleg ez a kérdés a kibővített büro ülésen is szerepelni fog. Minden esetre szerintem kiváló volt ez a, az esemény, és remélem a Szaharov kitüntetettek hálózata ajánlásokat fog megfogalmazni, arra vonatkozóan, hogy közvetlenül is felveszik egymással a kapcsolatot Strasbourgon és Brüsszelen kívül. Az iráni nagykövettel is találkoztunk a múlt héten, a Genfi konferenciát megelőzően, ami a nukleáris dossziét illeti, kritikával élt a mi iráni fellépésünkkel kapcsolatosan, de szerintem teljesen félretájékozott, ugyanis itt elsősorban az áldozatokra gondoltunk. Természetesen üdvözöltük a vita során, vagy a megbeszélés során, hogy szabadon bocsátottak néhány politikai fogvatartottat. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy november elején égségsztrájkot szerveztek, és a helyzetükre vonatkozóan nem kaptunk megfelelő tájékoztatást. Én javasoltam a nagykövetnek, hogy jó lenne, ha az ENSZ külön megbizottat meghívnák Iránba, úgy tűnik, hogy az iráni részről is érdeklődés mutatkozik egyfajta emberi jogi dialógus lefolytatására az EU-val. A kibővített büró, büró tegnap megállapodott abban, hogy tartsunk egy meghallgatást az EU iráni stratégiájára vonatkozóan, Genfet követően, és ez minden területre kiterjedne a szankciókra is többek között, és szerintem a vita során eh, mi itt elsősorban az emberi jogi kérdésekre összpontosíthatnánk. Civil szervezetekkel is eh, találkoztunk, eh, akik az emberi jogi és demokrácia hálózat keretében tevékenykednek, általában nagyon jól működnek, de jobb lenne, hogyha struktúráltabbá tennénk a párbeszédet, rendszeresebbé Találkozott, mondjuk fél évente a kibővített büró keretében. Hosszas megbeszélést folytattunk az emberi jogi eh, képviselő főmegbizottal, Halef úrral, beszámolt arról, hogy Tunéziában mit tettek, és külön kiemelte, hogy mennyire fontos a donorok tevékenységét koordinálni, az EU intézményeknek is szerepe van ebben, a szólásszabadság területén elsősorban, a munkacsoport nagyon eredményesen dolgozik, úgyhogy a még fennmaradó mandátumunk során talán ellátogathatunk Tunéziába megvizsgálni a helyzetet. Az ID a munkacsoport majd később szerepel a napirendünkön. Tehát ennyit a közleményekről. Richard? On, on. Üdvözlöm, amiket mondott. Iránnal kapcsolatban delegációt kellene küldeni Iránba, és szerintem ez nagyon jó ötlet. Hannes Svoboda hajlandó lenne visszajelzést adni ezzel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy meddig jutottunk ennek a tervezésében, hogyha mondjuk extra prezentációkat szeretnénk. Azt is talán meg lehet oldani. Az emberi jogok és a demokráciával kapcsolatban szerintem nagyon támogatandó az, hogy a kibővített bíró rendszeres üléseket tartson vannak az emberi jogok barátai ülései is, amelyek az albizottságunkon kívül vannak megszervezve, de ha az alelnök is lelkesedik ezért, akkor mi is üdvözöljük ezt a javaslatot. Nagyon hirtelen kapjuk meg az információt azonban ezeknek az üléseknek a megszervezéséről, és így nem tudunk megfelelő struktúrált párbeszédet folytatni, mert nagyon hirtelen kell átszervezni a programunkat, és nem is mindig tudunk eljutni. De Hogyha e csoport és a kibővített büró között rendszeres üléseket tartanánk, amelyeknek a menetrendje előre meg van határozva, az nagyon hasznos lenne. Köszönöm szépen! A tegnapi döntés az AFED-ben az volt, hogy a az AFET, azaz a külügyi bizottság az EU irány stratégiájával kapcsolatban fog tartani egy párbeszédet, valószínűleg a jövő év elején ott is mm, megejthetjük azt, hogy Szvoboda úr visszajelzéseit megfogalmazza. Az elnökségi értekezlet úgy döntött, hogy az EP iráni delegáció decemberben fog elutazni. Remélem, hogy decemberben eljutnak tehát Teheránba. Arról is kaphatnánk visszajelzést itt is, és az AFED-ben is, és akkor összefoglalhatnánk, hogy Szvoboda úr, illetve ez a küldöttség mit látott, mit tapasztalt. Jó, akkor most pedig következik az első témánk, eszmecsere, aki az ENSZ főtitkár konfliktusok során elkövetett nem erőszak problémájával foglalkozó külön képviselője. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Vannak kollégáink, akik az ENSZ közgyűlésére elutaztak, már találkoztak önnel, és azzal jöttek haza, hogy mindenképpen hívjuk meg önt, hiszen ott is nagyon érdekes eszmecserét folytattak önnel. Így most az ő kérésükre megszerveztük tehát ezt a találkozót. Az Emberi Jogi Szakbizottságnak problémákat kell megvizsgálnia, de egyes országok helyzetét is megvitatjuk. Tehát nagyon gyakran háborús vagy háború utáni helyzetekről is beszélünk. A nemi erőszak konfliktusban való használata nők, gyermekek és férfiak ellen szintén gyakran szerepel a napi rendünkön. Az elmúlt években próbálkoztunk azon, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részére küldjünk egy delegációt, de biztonsági okokból sajnos nem tudtunk elutazni. Azonban nyomon követjük, hogy mi történik ott a médiában, média képviselőivel, és most tudjuk, hogy már megerősített ENSZ misszió van ott, de önt is szeretnénk megkérdezni, hogy ezen a területen, ebben az országban mik a tapasztalatai, hogyan változik a helyzet. Ugyanakkor a mali helyzetről, a szomáliai helyzetről, a gíneai helyzetről is folytattunk eszmecseréket, és egyre több aggasztó jelentést hallunk Szíriáról is. Van egy konkrét kérdésem is. Az ENSZ szankciókkal foglalkozó bizottsága tekintetében érdekes lenne meghallgatni azt, hogy a nemi erőszak is olyan kategória-e, amelynek alapján szankciókat lehet kivetni egy országra. Mind, sokat vitázunk azon, hogy milyen jellegű szankcióknak van eredménye, és mik azok a szankciók, amik ellentétes hatást érnek el, és éppenséggel emberi jogi problémákhoz vezetnek, az emberi jogok megsértéséhez. Ezzel kapcsolatban is nagyon érdekelne az ön véleménye. Aztán természetesen, mint parlamenti képviselők, mindig vizsgáljuk azt is, hogy az EU delegációk a terepen hogyan dolgoznak az egyes országokban. Most már van az Európai Uniónak emberi jogi stratégiája. Politikusokként számunkra egyszerűbb azt nyomon követni, mint az EU tesz, hogyha vannak ilyen fókuszpontok. Az EU delegációk szempontjából érdekes lenne, ha meg tudja ezt tenni, hogy pár szót szóljon arról is, hogy milyen kapcsolatban, milyen interakcióban van az EU delegációkkal, illetve hogyan tudják kölcsönösen támogatni egymást. Öné a szó. Tisztelt elnök asszony, az Emberi Jogi Albizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni elnök asszony, hogy meghívtak és ezt még cserélhetek itt önökkel. Megtiszteltetés számomra, hogy ebben az albizottságban megjelenhetek. Azért, mert hiszük azt, hogy a konfliktusban alkalmazott nemi erőszak az egyik legkomolyabb módja az emberi jogok megsértésének. Az egyik legrégebbi bűntett a világon a konfliktusban elkövetett nemi erőszak. És úgy gondolom, hogy csak az ENSZ biztonsági tanács jelentése után a 13-25-ös ENSZ határozat után jött létre az én hivatalom, mert ez az ENSZ határozat felismeri és elismeri, hogy a konfliktusok aránytalanul súlyosabban érintik a nőket, mint a férfiakat. De csak 2000 es években a 20 a 1820-as ENSZ határozat ismerte el azt, hogy nemzetközi békét és biztonságot érintő ügy a háborúban alkalmazott nemi erőszak. Ennek a határozatnak az elfoglalásával az ENSZ biztonsági tanács a konfliktushoz kapcsolódó nem erőszakot a nemzetközi békéről és biztonságról szóló vita fősodorbonába emelte. A konceptuális keret megalkotása után, csak hogy az ön kérdésére is reagáljak, a biztonsági tanács a szankciókkal foglalkozó bizottságot is felkérte, hogy vizsgálják meg a nemi erőszak problémáját, és azt, hogy milyen szankciókat lehetne ezen esetben alkalmazni az egyes országok ellen. Egy évvel később, 2009-ben a Biztonsági Tanács az 1888-as számú határozatának elfogadásával létrehozta e terület infrastruktúját. Felkérte a főtitkát, hogy magas szintű képviselőt a főtitkár helyettesi szintű pozícióban hozzon létre, és ennek a betöltője foglalkozzon a konfliktusban alkalmazott nemi erőszak kérdésével. A feladata az, hogy az ENSZ erőfeszítéseit vezesse és koordinálja, valamint a globális erőfeszítéseket is koordinálja ezzel a témával kapcsolatban, és nemzetközileg is próbálja meg a konfliktusban alkalmazott nemi erőszakok arányát csökkenteni. Ez tehát a mi feladatunk. Van egy szakértői csoportom, akik a jogállamisággal és a nem erőszak kérdésével foglalkoznak. Ők a nemzeti kormányoknak is támogatást nyújtanak a kapacitásépítés területén, hogy a nem erőszak konfliktusban való alkalmazásának a kérdésével foglalkozhassanak. Emellett van egy női tanácsadónk is. Ez egy új lehetőség, hogy az ensz belül biztonsági és politikai elemzést, a emberi jogi helyzet monitoringját és a nemi, a nemek közötti megoszlás ered, elemzését tudja elvégezni, például a politikai missziók során. Ez az határozat arra is lehetőséget ad nekem, hogy állami és nem állami szereplőkkel is felvegyem a kapcsolatot és együttműködjek. Az igazságügy területén Margot Wallström volt az első hölgy, aki ezt a pozíciót betöltötte. Őt az Európai Unióból ismerik, és nagyon komoly alapokat épített. Öt kulcsprioritást határozott meg, ami segít abban, hogy elérhessük az azt a célt, hogy a nemi erőszak konfliktusban való alkalmazását eltöröljük a föld színéről. Azok az emberek, akik elkövetik ezt a bűnt, azokat meg kell büntetni, akár kik is legyenek ők. Ez az első és legfontosabb pont. A büntetlenséget két szinten tudjuk kezelni. Először is nemzetközi szinten, és most már nagyon jó az együttműködésünk a Nemzetközi Büntetőbírósággal, akiknek a prioritásai közé tartozik, hogy amikor bűnügyeket, nemzetközi háborús és egyéb bűnügyeket vizsgálnak, akkor mindig vizsgálják azt is, hogy a nemi erőszak kérdése felmerülhet-e, különösen a demokratikus, kongói demokratikus köztársaság esetében. Tehát együttműködünk az ICC-vel, de nemzeti szinten a kormányokkal is, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy fel tudják tárni az elkövetett nemi erőszak ügyeket, és büntetést tudjanak kiszabni az elkövetőkre. Aztán a nők védelme nagyon fontos, mert a konfliktusokban a nők jobban sérülnek, mint a férfiak. A nem erőszak is sokkal inkább érinti őket, mint a férfiakat. És az mellett, hogy a bűn elkövetőit megbüntessük, az is nagyon fontos, hogy az áldozatoknak tudjunk támogatást nyújtani. Orvosi segítség, pszichoszociális trauma, tanácsadás, jogi és szociális segítségnyújtás, hogy összetudják szedni a romokban heverő életük darabjait, és ismét neki tudjanak vágni az életük felépítésének. A béke folyamatokban is rendkívül fontos ez. Most itt, ahogy itt ülünk is, Boszniában még mindig van 50 ezer nő, akiket érint ez a probléma, és nem sok minden történt az ő érdekükben. És nagyon pusztító hatása volt ennek a traumának ezekre a nőkre. Látom Boszniában az ő helyzetüket. Két áldozat elmesélt nekem két történetet. Az egyikük azt mondta, hogy anélkül vették el az életemet tőlem, hogy megöltek volna fizikailag, tehát életben van, de mentálisan halott. Egy másik nő azt mondta nekem, hogy várják azt, hogy a jövőről gondolkozzunk akkor, amikor itt van még a fejünkben a jelen azok az emberek, akik a bűnöket elkövették elnök, még mindig szabadon közlekednek az országban. Ahhoz, hogy egy társadalom tovább tudjon fejlődni, hogy összeszedje a romokból a darabokat és tovább tudjon lépni, ahhoz az áldozatokat kell a középpontba állítani, a munkánk középpontjába. Harmadsorban politikai akaratra van szükség. Fontos, hogy mobilizáljuk a politikai akaratot világszerte, hogy a nemi erőszak konfliktusban való alkalmazásának problémáját kezelhessük. Az elmúlt egy évben nagyon szerencsések voltunk, mert egy globális lendületet tudtunk adni ennek az ügynek. Például a G8-as csoportnak a nyilatkozata is foglalkozik a nemi erőszakkal. Amikor ott voltam és találkoztam Londonban a külügyminiszterekkel, kiadtak egy nyilatkozatot. Most éppen Japánból érkeztem vissza, és fog, egyenként tárgyalok a G8-as államokkal, hogy hogyan tudnánk tovább lépni az ügyben. Az ENSZ közgyűlése elkötelezettségét több mint 140 ország aláírta a nemi erőszak eltörlése érdekében folytatott küzdelem, tehát a cél. Az a célunk, hogy most már nemzeti és országos szinten is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy azokban az országokban, ahol elkövetik a nem erőszakot, ott tudjanak dolgozni ezzel a problémával, és tudjanak segíteni az áldozatokon. A harmadik, el kell ismerni, a negyedik, el kell ismerni, hogy a nem erőszak az háborús taktika része. Előre megtervezett esemény. Például a Kongói Demokratikus Köztársaságban van egy falu Mambasa. Itt tömegesen követtek el nem erőszakot. El akartam oda látogatni, az ENSZ amúgy nem nagyon foglalkozott ezzel a konkrét területtel, de miután felvettük a kapcsolatot a öm, hadsereggel, ellátogathattam oda. 11 néhány hónapos kisbabát, 60 egy és három év közötti kisgyermeket, és 185 és 15 éves közötti kislányt erőszakoltak meg. Ez véletlen lenne, ez lehetetlen. Minden bizonyal előre megtervezték. Ki lehet az, aki ilyen tömegesen akar kisbabákat megerőszakolni, hogyha csak nem akarják megtörni őket teljesen szellemileg, és mondjuk mindenkit megfertőzni egyszer. Mogadisuban is beszéltem egy nővel, akinek az egyik a hat és négy éves kislányait megerőszakolták. A két ügyvédet, akik védték ezeket a gyermekeket, megölték tehát azt látjuk, hogy ilyenek, ilyen helyzet van a világban, és ráadásul Boszniában is nem csak a nem erőszakra, hanem nem erőszakra való kényszerítésre is voltak példák. A kongói köztársaságban volt egy olyan példa, hogy például egy fiatal fiút kényszerítettek arra, hogy erőszakolja meg a saját anyját aki ezután a fiú öngyilkosságot követette. Tehát látszik, hogy ezt háborús taktikaként használják, és előre megtervezett tömeges bűncselekményekre kerül sor. Minél eltökéltebben harcolunk ellene, annál hamarabb, vagy annál valószínűben tudjuk ezt megszüntetni. Az is nagyon fontos, és ez az ötödik alapelem, hogy az ENSZ koordináltabban dolgozzon. Az információt gyűjtsük össze, osszuk meg egymás között, és egységesen lépjünk fel az egész ENSZ-ben, nem különböző csoportokban. Az ENSZ fellépése a nem erőszak ellen, ez egy egység most, ahol az UNDP, az UNICEF és az UNHCR és az összes ENSZ tagszervezet humanitárius békefenntartó politikai egység ernyőszervezete együtt dolgoznak ezen az ügyön. Az én hivatalom üdvözli ennek a létrejöttét. A mi hivatalunk koordinálja az ő munkájukat. Mindenki a monitoringról beszél, arról, hogy a bűnelkövetőket meg kell büntetni, és mit teszünk annak érdekében, hogy ez meg is történjen. Mit teszünk annak érdekében, hogy megbüntessük az elkövetőket, mondjuk Kongóban. Nem csak arról van szó, hogy nyomon követjük az eseményeket, hanem arról is, hogy amikor megtaláljuk az áldozatokat, akkor valahogy támogatást tudjunk nekik nyújtani. Holisztikusan közelítjük tehát meg a kérdést. Végezetül és nem utolsó sorban, amikor én átvettem ezt a szerepet, és a korábbi tapasztalatomra építve egy konfliktust követő helyzetben miniszteri pozícióm alapján én mindenféleképpen a felelősségvállalást tartottam nagyon fontosnak. A nemi erőszak nem pusztán az ENSZ-re tartozó kérdés, hanem az összes tagállamot érinti, érintő kérdés. Az érintett országok vezetőinek és kormányainak elsődleges felelőssége, hogy fellépjen az ilyen bűncselekményekkel szemben, az ENSZ határozata alapján meghozott döntéseket helyi szinten kell megvalósítani. Tehát fontos, hogy az érintett országok vezetői vállalják ezt a felelős szerepet. És úgy gondolom, hogy ha ez így történik, akkor a politikai elkötelezettség is erőteljesebb lesz az érintett országokban. Margot hat prioritást élvező országot határozott, nyolcat, bocsánat, Kolumbia, Bosznia, Kongó, Demokratikus Köztársaság, a Közép-Afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, Dajfur, eh, Libéria és eh, az Park. Ezen kívül Mali, Szomália, Szíria és Líbia is a listán szerepel. Tehát ezek eh, az országok, amelyek a DRC szempontjából a legnagyobb kihívást jelenti, itt eh, elhúzódó konfliktusokról van szó, nagy országokról, több mint 20 éve eh, áll fenn a konfliktus Ruandából, Burundiból és Ugandából is eh, vannak érintettek. 55 több milícia is működik ezekben az országokban, tehát ez is egy komoly kihívás. Azonban nem általánosíthatjuk a helyzetet. Minden egyes konfliktus egyedi és speciális. Tehát összegezésképpen elmondhatom, hogy nemzetközi szinten arra törekszünk, hogy egy általános, globális jogi keretet teremtsünk, ami az összes érintett országban alkalmazható, de most tovább kell lépnünk, és a konkrét egyes országokra szabott lépéseket megtenni, megfelelő megvalóstási tervekre van szükség, meg kell vizsgálnunk az adott országban a jogi kereteket. Sok országban például az elefántcsontparton nem minősül bűncselekménynek a nemi erőszak, pusztán egy morális vétségnek. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő jogi keretet teremtsünk, és ezt büntető jogi kategóriává tegyük megfelelő nyomozati munkára, igazságszolgáltatásra van szükség. Tehát ez egy nagyon részletes munka az adott országok szintján, ez lesz a következő lépés, és ezért kívánunk ellátogatni a helyszínre. Ami pedig az EU-t illeti, nagyon fontos, hogy az önök szakbizottságát eh, hoz is for, kéréssel forduljak eh, ami a tényleges megvalósítást illeti. Itt eh, egy átfogóbb megközelítésre van szükség, koordinációra, a nemi erőszakkal szembeni fellépés eh, kapcsán az ENSZ-nek eh, koordinálnia kell az erőfeszítéseit a különböző partnerekkel, így például önökkel is. Már így is kiváló a kapcsolatunk az EU képviselőivel az emberi jogi területeken, Éppen ezért az egyik legfontosabb prioritás számomra az, hogy az EU is kidolgozon egy megfelelő szakpolitikát a nemi erőszakkal kapcsolatosan épp úgy, ahogy tette ezt a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek esetében. Fontos, hogy az ENSZ jelenléte érzékelhető legyen, amikor az egyes országokba ellátogatok, nagyon fontos, hogy az EU-t is bevonjam a munkámba, hiszen rengeteg információt kaphatok, és gondolom, hogy önök is rendelkeznek adatokkal az ilyen bűncselekményekre vonatkozóan. Tehát fontos, még egyszer, hogy EU-s szinten is megfelelő szakpolitika érvényesüljön, ami pedig a nemzetközi közösséget illeti. A különböző kormányok elkötelezettségét már megkaptuk, és fontos, hogy ez konkrét segítségben is megnyilvánuljon nyilvánvalóan nem támaszkodhatunk arra, hogy az adott országokban érvényesül a jogállam, és hogy megfelelően el tudjuk ítélni az, az elkövetőket azokban a közösségekben, ahol elkövették a bűncselekményeket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU is támogasson minket, és akár szakértői szinten is. Például most a Kongói Demokratikus Köztársasággal együttműködve együttműködünk a egy meghatározott szervezet keretében a nemi erőszakkal szemben, és ebben külföldi szakértők is részt vesznek majd, tehát ebből a szempontból az EU is egy nagyon hasznos partner lehet. És azt hiszem, hogy az időm többi részét inkább a kérdésekre kéne fordítani. Elnök, köszönöm szépen, Bangura asszony. Természetesen jó lenne, hogy minél gyakrabban ellátogatna hozzánk. Épp most jutott eszembe, hogy egy nőjogi jogi rendezvényt is szervezünk az érintett szakbizottsággal és a védelmi szakbizottsággal közösen a jövő év elején. A témája a nők fegyveres konfliktusokban. Talán ön ebben is segítségünkre lehetne. Kiválóan bemutatta a tevékenységét. Most visszatérnék néhány kérdésre. Kolumbia esetében azt említette, hogy az egyik prioritást élvező ország. Ma délután lesz egy meghallgatásunk Kolumbiával kapcsolatosan, és a béke jogi szervezetek Havanában találkoznak, ott azonban a tárgyalásokon egyetlen egy nő sem vett részt, és nem csak arról van szó, hogy nem vesznek részt a tárgyalásokban, hanem az ellen is fel kell lépnünk, hogy az ilyen cselekmények büntetlenül maradjanak. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, én találkoztam néhány nővel az elmúlt hónapban, ugyanis számosan még mindig táborokban élnek, és a kormány sem használja ki a megfelelő lehetőségeket a támogatásukra. A legtöbb konfliktus eh, helyzet, ami a prioritás listáján szerepel, elsősorban eh, Afrikára, Fekete Afrikára összpontosul, de ez nem mindig volt így. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy ezekkel a helyzetekkel hogyan tudunk megbírkozni. Szuma asszonynal találkoztam, és ő felvetette azt a kérdést, hogy a nemi erőszak, a nők és a gyermekek helyzete különösen közel áll a szívéhez, ugyanakkor azt is vizsgálják, hogy egyfajta mandátumot, felhatalmazást adjanak e tekintetben is valakinek, ugyanis itt elsősorban a béke folyamatra összpontosítanak, de ennek nagyon szerves része az emberi jogok kérdése is. Én azt hiszem, hogy az EU semmiféleképpen nem ellenezne ilyen fellépést. Az EU az ICC-vel is szorosan együttműködik, tehát a nemzetközi büntető törvényszékkel. Említette, hogy egy nyilatkozatot fogadott el 134 ország, és itt nem csak a regionális szervezetekre kell gondolni, akik támogathatják ezeket az erőfeszítéseket, és akkor esetleg most megkérhetném Fácia Katarina asszonyt az I a, a külügyi szolgálattól, ez e, informálisan szólva a mi külügyminisztériumunk, ők is e, tá, általánosságban támogatják ezt a munkát, úgyhogy megadnám ez, először neki a szót, és utána képviselők e, tehetnek fel kérdéseket. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm Bangura asszony hogy megosztotta velünk a, az elképzeléseit, beszámolt a munkájáról. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a e, konfliktus helyzetekben a nemi erőszak különösen e, nagy figyelmet e, igényel, és a büntetlenséget mindenféleképpen meg kell akadályozni. Sajnos a fellépés az ilyen bűncselekményekkel szemben még mindig ritka, és nem megfelelő biztonságot élveznek a nők, nem férhetnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz. Az EU mindig is támogatta a GEA a közgyűlés határozatát, ami tavaly áprilisban született, és arra törekszünk, hogy egy általánosan elfogadott szöveg alakuljon ki a nemi erőszakkal kapcsolatosan, de természetesen ebben más országoknak is, nem csak a G8-aknak részt kell venniük. A nyilatkozatot követően az EU megnövelte a demokráciával és emberi jogokkal kapcsolatos kezdeményezés keretében a finanszírozás 2013-ban három országban, Albániában, Mexikóban és Kelet-Timorban 1 millió eurós projektet valósítunk meg, a nőkkel szemeli gyilkosságok kapcsán is egy 5 milliós projekt zajlik. Az emberi jogi aktivistákat is támogatjuk, ideértve a női aktivistá, nő aktivistákat. Az EU nagyon aktív a Nemzetközi Bűnügyi Bíróság tevékenysége kapcsán is az ENSZ biztonsági tanácsának 1325-ös határozatának végrehajtásában is közreműködünk. Ehhez egy akcióterv is tartozik az emberi jogok és a demokrácia területén, amely különböző kérdéseket prioritizált elsősorban a nemi alapon elkövetett erőszakos bűncselekmények kapcsán. 2010-2015-re vonatkozóan a támogatások 75%-át elsősorban a nemek közötti esélyegyenlőségre kívánjuk fordítani. Ami a nemek alapján elkövetett erőszakos bűncselekményeket illeti, tehát civil szervezetekkel, partner kormányokkal és kb. 100 projektben működünk közre, ennek az összege körülbelül 80 millió euró. Köszönöm. Um, um, I'm not sure, would, would it be possible that we... Lehetséges volna, hogy még pár szót hozzátegyünk az gyerekek szerepéről a fegyveres konfliktusban? Tízkor be kell, hogy fejezzük, de hogyha röviden meg tudja tenni, akkor jó. Köszönöm szépen. Mivel a külön képviselő az, hogy megemlítette, hogy sok gyermek is érintett, főleg kislányok, de fiúk is, Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az EU-nak nagyon komoly politikája van a gyermekek kapcsán a fegyveres konfliktusokban 2003-ban, nem csak a multilaterális fórumokon, hanem a helyszínen is fellépünk ennek alapján. Például Kongóban, Kolumbiában, Szíriában, Maliban és más országokban is kifejlesztettünk egy sor projektet illetve feltérképezzük azt, hogy milyen támogatást, segítséget tudunk kapni. 9, 2009 és 2012 között az EU és tagállamai körülbelül 300 millió eurót költöttek erre a témára. Persze nem minden a nem erőszak problémájával kapcsolatos projekt volt, hanem általánosságban a fegyveres konfliktusok által érintett gyermekek helyzetével foglalkoztunk. Folytatjuk a tevékenységünket a e témában. Most egy tanácsi munkacsoport azzal foglalkozik, hogy hogyan tudnánk a ismételt és folyamatos elkövetés problémájával, illetve ezekkel az elkövetőkkel kapcsolatban fellépni. Köszönöm. Kívánne más hozzászólni? kérdezi az elnökasszony. Nem, akkor öné a szó ismét. Köszönöm szépen. Kolumbia. Ez egy olyan ország, ahol elég sok kihívás van. Beszéltünk az USA-val, és a Biztonsági Tanács európai tagjaival, hogy mit tehetünk, mert Kolumbia kormánya nagyon is vonakodik a tekintetben, hogy támogatást nyújtson az áldozatoknak, és együttműködjön velük. Tehát határozottan ellenkeznek. És még egy dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az Boszniával kapcsolatos, hogyha a tárgyalási folyamatban és a béke tárgyalások során nem fognak foglalkozni az áldozatokkal és a nem erőszak kérdésével, akkor nem fog megoldódni ez a probléma. Vannak olyan nők, akik még mindig nem kaptak orvosi segítséget, még mindig nem kaptak kártérítést, mert nem ismerték el őket áldozatként, a nem erőszak áldozataiként. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a minisztériumtól elvárják, hogy lépjen. A miniszterek tanácsa várja el tőlük, hogy hogy az áldozatoknak legalább kártérítést nyújtsanak, és ne kössék ezt orvosi vizsgálathoz. Hogyan lehet orvosilag bebizonyítani, hogy 20 évvel ezelőtt megerőszakoltak valakit? Ez lehetetlen. De ezeknek a nőknek az élete romokban hever. Illetve az fegyveres konfliktusok nyomán, akkor, amikor például tűzszünetet kötnek, akkor is azonnal ezt a kérdést fel kell vetni, és meg kell vitatni, és lépni kell. Önmagában az a tény, hogy ha a milíciák öm, akár tűzszünetben is szépen kilovagolnak, és egy csomó nem erőszakot elkövetnek, hogyha ezt nem ö, veszi a nemzetközi közösség a tűzszünet megsértésének, akkor megint csak ott tartunk, hogy nem tekintjük ezt bűnténynek, és nem fog történni semmi. A béketárgyalásokban, a tűzszüneti tárgyalásokban, illetve ezek megkötése után nagyon komoly egyrészt a napirend legfőbb pontjai között szerepeljen a ö, nemi erőszak kérdése, és utána folyamatosan ellenőrizzék, hogy nem követnek el nemi erőszakot a katonák vagy a milíciák tagjai, és nem sértik ezzel meg a tűzszünet szabályait. Kolumbia és Bosznia nagyon fontos, hogy itt azonnal lépések történjenek. És amikor az Európai Unióba jövünk, és a demokratikus jogok képviselével találkozunk, akkor az is nagyon fontos, hogy mi itt Afrikában tudjuk, hogy hol van a, ott van a legnagy több olyan ország, ahol konfliktus van, nyílt konfliktus van, és elkövettek nem erőszakot. De fontos, hogy kapacitást építsünk, ott is, és azokban az országokban is, ahol most éppen nincs nyílt konfliktus. Zumanca asszonynal már háromszor felvettük a kapcsolatot, és nagyon nagyra értékeli, hogy ha segítséget kap. Önöknek van a gyerekekkel kapcsolatban egy álláspontja. Igen, ide is szeretnének, szeretnék kitenni. Egy olyan pontra kell lejutni, ahol van politikai akarat, politikai bátorság és konkrétan lépéseket tesznek azok ellen, akik ezeket a büntényeket elkövették. A nemzetközi közösségnek egyhangon kell felszólni, akár az Euróról, akár az Afrikai Unióról, vagy az USA-ról van szó, hogy világos jelzést küldsünk, hogy az elég, az elég. Ezt továbbiakban nem fogjuk elfogadni, ezért szorosan kell együttműködnünk. Ha van olyan politikájuk, ami segít nekünk, akkor um, mi terepen való jelenlétünket össze lehetne hangolni az EU terepen való jelenlétével. Számomra, amikor egy országba elutazok, akkor könnyebb lenne elmondani azt, hogy ez az EU-nak a politikája erről a témáról, így dolgozunk együtt, így működünk velük együtt, így az ENSZ egységeket is egyrészt jobban meg tudom győzni, hogy gyerünk, tegyünk valamit, másrészt az erőforrásainkat össze tudjuk tenni, és ki tudjuk egészíteni egymást. Kongóban több tízezer nőt erőszakoltak meg. Ez óriási szám. Úgyhogy muszáj tennünk. Az a hivatalunk az önök rendelkezésére áll, és hogyha szeretnénk összehangolni a munkánkat, az nekünk nagyon jó lenne. Annak érdekében, hogy lépésről lépésre tovább lépjünk, és struktúrált módon el tudjuk törölni a földszínéről ezt a bűnt. Köszönöm szépen! Meg fogunk az különböző EU-s intézményekben mindent tenni annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk és tájékoztassunk, illetve a különböző kedvezmények, kezdeményezéseket pénzügyileg is támogassuk. Most kaptam egy információt arról, hogy az a kolléga David Martin, aki önnel találkozott az ENSZ-ben, éppen Addis Abebában van ezért nem tud itt lenni. Következő napi rendi pontunkra térjünk át. Ez a DROA bizottság Szerbiába indított küldöttségéről szóló visszajelzés. Kicsit még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 Ellátogattunk Szerbiába október 28-29-én. Röviddel azután, hogy a csatlakozási folyamatról szóló döntés megszületett. Nagyon jó volt a programunk, ez az ottani EU delegációnak is köszönhető, illetve a brüsszeli szerb nagykövetségnek. Érdekes volt tehát a programunk. A fő célja missziónknak az volt, hogy megvizsgáljuk az etnikai kisebbségek és integrációjuk helyzetét. Sok-sok különböző etnikai kisebbség van Szerbiában. Megvizsgáltuk ezen kívül a romák helyzetét is. If really in a very great... Ők rendkívül nyomorúságos körülmények között élnek, és ami az ő problémáikat illeti, eltérnek más kisebbségi csoportoktól. Megvizsgáltuk az igazságszolgáltatási rendszert is, ugyanis a függetlenségről messze nem beszélhetünk. Szerb részről is elismerik, hogy nagyon sok mindent kellene javítani az igazságszolgáltatás helyzetén. Tehát számos kollégával találkoztunk a parlamentben, a parlament elnökével is, aki egyébként a gyermekek jogával foglalkozó bizottság elnöke is, Stevanovics úr, emberi jogi és kisebbségi jogi kérdésekkel is foglalkoztunk, a nemek közötti esélyegyenlőséggel gyermekmunkával, szociális politikával és a szegénység csökkentésével, visszaszorításával. Ott jártunk, kor a belgrádi parlament bizottsága regionális képviselőket is meghívott. Ez volt az első olyan találkozó, amelyen a az emberi jogi, gyermekjogi és esélyegyenlőségi kérdések is napi rendre kerültek. Nagyon érdekes volt látni, hogy az ilyen emberi jogi struktúrák, bizottságok Koszovóban vagy Albániában is képviseltették magukat. A bizottság elnöke nagyon aktív, és a kollega igyekszik a régióban is összefogni az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos munkát. Pálnovics asszonynal is találkoztunk, valamint a szerbiai ombudsmannal, Jankovics úrral. Egyértelmű volt, hogy ők igyekeznek kézben tartani az emberi jogi kérdéseket, és sajnos egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben, sem a politikusok, sem a különböző szervezetek nem tudnak gyors változásokat elérni az emberi jogi standardok érvényesülése területén, ugyanis igen, heves politikai viták zajlanak a tekintetben, hogy milyen nyíltan lehet kritizálni az igazságszolgáltatási rendszert. Az igazságügyminiszter Szalakovics úr sajnos lemondta a találkozónkat egy órával a kitűzött időpont előtt, ami azt hiszem, hogy nyugodtan nevezhető udvariatlanságnak velünk szemben, ugyanis rendkívül hosszú listánk volt a tekintetben, hogy milyen problémák vannak, és miben nem értünk egyet. Roma közösséget is meglátogatunk Belgrádon kívül, és gyakorlatilag szemét dombokon élnek emberek. A legtöbb család dot más helyekről szorították ki, és a kormány nem tett semmit, hogy megfelelő lakás, lakhatást biztosítson, biztosítson számukra. Nagyon gyakran nem is Szerbiából származnak, hanem a korábbi Jugoszláv köztársaság egyéb területeiről, úgyhogy most komoly nehézségbe ütköznek, hogy regisztráltassák magukat, és születési anyakönyvi kivonatot produkáljanak, ha viszont nem regisztrálnak, akkor az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz sem jutnak hozzá. Mit tesz a minisztérium? Hosszas beszélgetést folytatunk a munkaügyi minisztériumban, ők foglalkoznak egyébként a szociális kérdésekkel is, hogy mit tehetnek a romák érdekében, itt meglehetősen innovatív intézkedésekre is sor kerül. Itt például létrejött egy szociális tanácsadó központ, amelyek, amely arra törekszik, hogy teljes jogú állampolgárként élhessenek az érintettek megfelelő munka lehetőségekhez juthassanak, bankszámlát nyithassanak de most kezdődött meg ez a munka, most kezdték el felvenni a kapcsolatot e-, ezekkel a közösségekkel. Vannak olyan közösségek, ahol még az alapvető védőoltás sem áll rendelkezésre. Remélhetőleg ez a tevékenység ki fog bontakozni, a minisztérium ugyanis messze menően elkötelezettnek bizonyult, annak érdekében, hogy a romák életkörülményein javítsanak egyéb formái is megnyilvánulnak a diszkriminációnak velük szemben, és ebben az EU is felelős. Így például a szerb romák Európába, például konkrétan Németországba van, próbáltak szerencsét, de visszaküldték őket, anélkül, hogy minimálisan megindokolták volna, amikor menedékjogot kértek. és olyan intézkedéseket foganatosítanak, ami megakadályozza, hogy visszatérjenek EU-s tagállamokba. Az ombudsman is tisztában van a problémával, de nem tud igazából bírósági ügyeket bemutatni, ugyanis sokan nincsenek tisztában a jogaikkal, vagy tartanak attól, hogy bírósághoz forduljanak. Az Európa Tanács Emberi Jogi Bizottságának elnöke Muszják úr említett jó néhány akadályt és politikai akadályt, akár indirekt módon megnyilvánuló akadályokat, amelyek diszkriminatív jellegűek az emberek szabad mozgását illetően. Köszönöm szépen, és akkor most Tőkés úrnak megadom a szót. Eh, hogy más eh, kisebbségi eh, kérdésekről szóljon. Számos megbeszélést folytattunk a különböző nemzetiségek képviselőivel Belgrádban, úgyhogy Tökés úrnak megadnám a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm volt együtt lenni Lochbiller asszonynal és a küldöttséggel szerbiában. egyik szemem sírt a másik nevetett mert miközben örvendtünk hogy szerbia előrelépett a csatlakozás útján, és januárban várhatóan elkezdődhet, elkezdődhetnek a csatlakozási <clears throat> tárgyalások. Ezzel szemben olyan nyomort és elmaradottságot láttunk, például a cigánytelepen, vagy a kisebbségi közösségek képviselőivel való találkozón, hogy felmértük, milyen nagy út van Szerbia előtt az Európai Unióhoz való csatlakozás irányában. Az a dilemma tevődik fel, hogy egyfelől eh, Szerbiának is és az Uniónak is érdeke, hogy tovább folytatódjék a eh, bővítési folyamat, másfelől azonban eh, Szerbia még nem érett meg a csatlakozásra, ez annak idején románia esetében is ilyen dilemma volt politikai okokból kerültek be az unióba románia vagy bulgária de még messze állanak attól hogy igazi európai tagállamokká váljanak ugyanez a helyzet szerbiával tehát azt gondolom hogy jobban támogatnunk kellene ezeket az országokat a fejlett nyugathoz képest pozitv diszkriminációban kellene részesteni a lemaradottabb keleti régió országait. ez egy elvi kérdés számomra de nagyon fontos szempont ugyanakkor. Én valóban a kisebbségi kérdésekkel foglalkoztam, annál is inkább, mert tényleg húsz kisebbség van, Románia még ilyen sokszínű, tehát én romániai állampolgárként nagyon érzékeny vagyok a kisebbségi kérdésre és tudom hogy ezek a társadalmak alá vannak aknázva a kisebbségi kérdés feszültségei által. Láttuk a balkáni háborúban, hogy robbant ki a kisebbségi kérdés, de hát azt gondolom, hogy fokozott mértékben oda kell figyelni erre a kérdésre, még hogyha látszólag formailag a törvényes szabályozás az kielégtőnek számt is de valójában a mélyben ott parázslik a kisebbségi kérdés. külön örvendek hogy kukán elnök úr a felelőse ennek az ügynek nemrégen ott jártak szintén egy küldöttséggel szerbiában szlovák politikusként Kukán úr nagyon érzékeny, szintén érzékeny ezekre a kérdésekre, tehát nagy empátiával kell viszonyulnunk ezekhez a e, kérdésekhez. Azt javasolom, elnök asszony, hogy, hogy fűzzük szorosra az együttműködést azzal a bizottsággal, amelyiket Kukán úr vezetett, amely 15-15 tagból alakult meg, az Európai Parlament és a szerb oldal részéről, és egy még jobb csapatmunkát végezzünk a jövőben. Köszönöm a jelentést végig tanulmányoztam. Márcsin, köszönjük a, a munkádat, a jelentést és arra kérem a bizottságot hogy támogasson bennünket a kisebbségi kérdések megoldásában most a többi kérdésről nem beszélek és engedjék meg hogy nemes szubjektivizmussal a magyarok dolgára is kitérjek vajdaságban valamikor háromszor ennyi magyar volt teljesen leépültek, elsorvadtak, elvándoroltak, beolvadtak. Most is egy-két botrányos ügy zajlik kisebbségi téren, magyar vonatkozásban, a temerini letartóztatott ifjak esetére gondolok, törvénytelenül vagy áltörvényesen tartják fogva azt a hét fiatalt akiknek mind halasztódik az ügye azelőtt magyar verések voltak legyenek szvesek hogy figyeljenek oda a magyar külpolitika is jól áll ebben a kérdésben nemrég nikolic és áder elnökök találkoztak és elindultak a megbékélés útján de a megbékéléshez igazság szükséges tehát rendbe kell tenni a magyar szerb viszonyokat ki kell derteni például a, azoknak a forty four forty ös vérengzéseknek a kommunista vérengzéseknek a, az ügyét amelyeket évtizedekig elrejtett szőnyeg alá sepert a titói jugoszlávia és ha lesz igazság akkor lesz megbékélés ezt föltétlen csatlakozás egyik föltétlen alapfeltételének tartom. köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, tökés úr, és köszönöm, hogy emlékeztetett, amikor említi, hogy szorosabban együtt kell működni a mi szakbizottságunkkal, és a titkárságot is kérem, hogy ezt jegyezze fel, hogy az ombudsmant hívjuk meg egy olyan találkozóra, amit Csöpős úr szervez, hogy ők egymás között is meg tudják beszélni, hogy mit tudnának egymástól átvenni, megtanulni. Úgyhogy talán komoly hozzájárulás tehető is, és nagyon röviden még a különböző emberi jogi, a régió különböző emberi jogi bizottságaival folytatott megbeszélésekről jó lenne, hogyha gyakoribbak lennének ezek a találkozók. Ha például amikor a nemzeti kollégákkal találkozunk, akkor esetleg regionális kérdéseket állíthatnánk középpontba. Ugyanis ők is nyilván érdeklődnek az iránt, hogy mi hogyan folytatjuk a munkánkat, és itt nem feltétlenül csak a kritikákra kellene gondolni. Például Nyugat-Balkánon számos régiban hasonló lehet a probléma ahhoz, amiről a tagállamokban is szót ejtünk. Úgyhogy egyfajta koncepciót kéne kialakítani, és mielőtt a külügyi szolgálatnak megadom a szót, még csak annyit, hogy egy nagyon érdekes megbeszélést folytattunk az emberi jogi közösség képviselőivel. Ők aktívak, gyakran kritikával illetik a kormányt, és arra törekszenek, hogy minél több intézkedést megvalósítsanak. Az LGBT közösséggel is terveztünk egy találkozót, sajnos ők nem tudtak részt venni, de itt a Gay Pride felvonulás betiltásáról kívántunk volna szót váltani. Ők azt mondták, hogy a választások miatt és a felső szintű politikusok támogatása hiányában erre a felvonulásra most nem került sor, de egyesek úgy vélik, hogy jövőre könnyebb lesz a helyzet, amikor nem a választásokat megelőzően kell majd ezt a az eseményt kommunikálniuk. Sajtótájékoztatót tartottunk ebédidőben. A nemzeti média jelen volt az Európai Parlament Emberi Jogi Szakbizottsága részvételével zajlott ez a tájékoztató, és itt a bővítés, a csatlakozás kérdése is előtérbe került. Szerbiának ez összes megemlített kérdéssel foglalkoznia kell. Így például az igazságszolgáltatás függetlenségével, ugyan a sajtó felé ezt nem ennyire erőteljesen hangsúlyoztuk, Nagyon hálásak lennénk tehát, hogyha ezekről a kérdésekről továbbiakban is szót ejthetnénk, és köszönjük a titkárságnak az előkészületi munkálatokat. Kukán úr nem tudom, kíván-e most szólni, vagy majd a külügyi szolgálatot követően. Tehát akkor Kukán úr most kap szót. Néhány kiragadott megjegyzést szeretnék csak megosztani önökkel az Európai Parlament delegációja, Szerbiával foglalkozó delegációja az önök látogatását követően járt Szerbiában, és úgy gondolom, hogy a látogatás nagyon jól koordinált volt. Szeretném megköszönni az önök látogatásáról kapott információt. Ez nagyon hasznos dokumentum volt az előkészületeink során, és a szerb politikusokkal folytatott megbeszélések előkészítése során azt hiszem, hogy nagyon időszerű volt ez a tájékoztató. A megbeszéléseink során természetesen az emberi jogok kérdése különösen előkelő helyen szerepelt a parlament elnökével, Stefanovics úrral is találkoztunk, és megemlítettük, hogy ők megígérték, hogy az LGBT jogokkal kapcsolatosan egy konferenciát szerveznek júniusban, ami elmaradt. Én rákérdeztem, hogy miért, erre a válasz az volt, hogy nagyon egyéb, sok egyéb fontos kérdéssel kellett foglalkozni, például Koszovó és egyebek, úgyhogy a konferenciára nem tudott sor kerülni. De minden esetre a megbeszélések során emlékeztettük a szerb felet az ilyen kérdésekre. tök és úr beszámolója is nagyon hasznos volt. Egyetértek azzal, hogy Szerbia nagyon nehéz helyzetben van, egy komoly keresztút előtt áll, a tanács következtetéseire gondolok itt, a januárban megkezdődő csatlakozási tárgyalásokra. Egyelőre ez még nem dőlt el, meg kell várnunk a tanács döntését. Nem hiszem, hogy minden tag rögtön rábólint arra, hogy megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások. Tehát emlékeztetni kell Szerbiát arra, hogy folytatnia kell az eddigi jó lépéseket, eredményeket, például a Koszovóval való kiegyezést. Egyetértek Tőkés úrral abban, hogy minden kisebbségi kérdés rendkívül fontos, ezeket nyomon kell követnünk, aktívabban kell fellépnünk a segítség során. Még csak annyit szeretnék megemlíteni, ugyanis gyakran elhangzik érvként, hogy valóban Bulgáriával és Romániával kapcsolatosan lidésznyomásos volt a tapasztalat, nem szabad ezt megismételni. A politikai kritériumokat legalább annyira fontosnak kell venni, ha bár nem a legfontosabbak, ként érvényesültek például Bulgária és Románia esetében. Itt nyilvánvalóan Szerbia még nem áll készen a csatlakozásra, de ha a csatlakozást most megkezdjük, tisztában kell lennünk, hogy ez legalább 8-9 évig tart még, nyilvánvalóan nem várhatjuk el, hogy egyik napról a másikra ugyanolyan helyzet legyen náluk is, mint a mi országainkban. Itt legalább egy tíz éves időszakról beszélünk, viszont nagyon fontos tudatosítani mindenkiben, hogy nem vesztegethetnek időt. A régiónk számára ez egy nagyon fontos kérdés, és ezekkel a kérdésekkel, problémákkal igen körültekintően kell bánnunk amit a Gay Pride kapcsán említett. A civil szervezetekkel mi többször felvetettük ezt a kérdést, kritikával éltünk. A felvonulás időpontját kétszer is kitűzték, de mindig az utolsó pillanatban elhalasztották. Igen, valóban azt mondták, hogy valamikor áprilisban kerítenek erre sort, ami nem a legszerencsésebb időpont. Erre ugyanis európai politikusokat is terveznek meghívni, de április az már a kampány időszaka. Nem tudom, hogy ki lesz elérhető, ki lesz rábírható arra, hogy pont a választási kampányban oda menjen. A lényeg az tehát, hogy ha ezt megszervezik, ezt a felvonulást, akkor a nemzetközi közösség is képviseltesse magát. Tőkés úrnak valóban igaza van abban, hogy szorosra kell fonni az együttműködést a mi szakbizottságunk és a szerbiai delegáció között, és valójában ez már jó sinen halad. Köszönöm szépen. Mr. Kukan. Köszönöm szépen, Kukán úr. Úgy gondolom, hogyha az Inside, hogyha az európai Gay Pride parádékhoz hasonlítom a szerbiaiakat, Európában általában ez mindig nagyon szórakoztató szokott lenni. Talán Szerbiában még újdonság, úgyhogy azért nem. Most pedig Hesu Himino szere, urat szeretném a bővítési tehát bocsánat, mondja az elnök azt, hogy Barbara Himénót szeretném a bővítési főbiz, főigazgatóságtól, és Angelo Accompanyit a másik fő, főigazgatóságtól felkérni, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm a visszajelzését, a prezentációját, és azt, hogy ellátogatott Szerbiába, és megvizsgálták az alapjogi kérdéseket. Nagyon örülünk annak, hogy az ön saját véleménye egyezik a miénkkel. Számukra az is nagyon fontos, amit a többiek mondtak, hogy a lendület megmaradjon, és a politikusok tudatában legyenek annak, hogy milyen fontosságot tulajdonítunk annak, hogy az alapjogokat tiszteletben tartják, fejlesztik és megerősítik Szerbiában. Köszönöm önnek ezt a kezdeményezést, és remélem, hogy még sok hasonló fogja ezt követni. Az önök és a parlament oldaláról. Hadd szóljak pár szót a felmérésről, és utána a csatlakozási folyamatról, aztán a kollégának adom meg a szót. Az ön véleménye nagyon hasonló ahhoz, amit a 2013. októberi haladásról szóló jelentésünkben mi állapítottunk meg. Voltak fontos erőfeszítések az elmúlt évben, elmúlt hónapokban, de ennek ellenére további erőfeszítésekre van szükség, különösen a politikai oldal részéről. A politikai akarat kell, hogy megnyilvánuljon, és jelentősen javuljon a helyzet. Említette a legtöbb problematikus területet, először a, az igazságszolgáltatást, és nagy kár valóban, hogy Szelakovics miniszterrel nem tudott találkozni, hiszen ez az egyik olyan fő terület, ahol különös nagy erőfeszítéseket teszünk az Európai Bizottság oldaláról. Új stratégiát és cselekvési tervet fogadtak el idén a kormány részéről, várjuk ennek a végrehajtását. Ez fogja lehetővé tenni az igazságszolgáltatást, hogy valóban független legyen Szerbiában. Hatékony és hozzáférhető az állampolgárok részére. A kisebbségek különleges helyzetben vannak Szerbiában, több húsz kisebbség van jelen, és szisztematikusan alkalmazzák a jogi keretet a szerbiai területeken az összes kisebbség részére ezt szeretnénk elérni. Az oktatás, a nyelvhasználat, a médiákhoz és a, a vallási szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén. Különösen fókuszáltak a romák helyzetére, illetve az LMBTI népességre. Ők ellen a legjelentősebb a diszkrimináció eddig ő ellenük. Az idei Pride felvonulás ismét elmaradt, ez egy elszasztott lehetőség szerintünk. Remélhetőleg jövőre sor kerülhet majd rá. Támogatjuk azt, hogy legyen komolyan politikai akarat a téren. A romák helyzete nagyon jól jellemezték ezt a helyzetet az előttem szólók. Gyakran eléggé kétségbeesett helyzetben vannak, úgyhogy idén szeretnénk egy cselekvési tervet látni, a stratégia végrehajtására, státuszuk javítására, és arra, hogy konkrét intézkedéseket hajtsanak végre, annak érdekében, hogy megfelelően finanszírozható legyen a pénzügyi megfelelően megoldható legyen a pénzügyi támogatás. A cselekvési terv végrehajtását szorosan fogjuk nyomon követni. Maga a cselekvési terv jel, de a végrehajtása kulcsfontosságú lesz. Aggaszt, bár volt előrehaladás több aspektusban is a média területén, kiszivárogtatások jelentek meg a sajtóban. Ezt önök is említették. Ennyit az összefoglaló véleményről, az önök megközelítését tehát mi sem tudjuk fogadni, csak még egy dolgot hadd említsek, amit két képviselő is említett, a csatlakozási folyamat, amelyet megkezdünk Szerbiával, szerintem nagyon különbözik attól, amit Bulgáriával és Romániával folytattunk. Abból levontuk a tanulságokat, és ezért Szerbia esetében új megközelítést alkalmazunk. Ezt két évvel ezelőtt dolgoztuk ki. Ez azt jelenti, hogy megkezdjük a tárgyalásokat a 23-as és 24-es fejezettel. A jog államiság kérdésével fogjuk tehát kezdeni, és folyamatosan nyomon követjük folyamatosan odafigyel rá az Európai Bizottság. Ezzel fogjuk tehát kezdeni, különösen az emberi jogokkal, az alapjogokkal. Lesz együttműködési és ellenőrzési mechanizmus. Az elkövetkezendő években tovább javul majd a helyzet, remélhetőleg az emberi jogok és kisebbségi jogok területén. Elkezdtük az átvilágítási folyamatot a 23-as, 24-es fejezet megkezdése érdekében szeptemberben. Van egy bizottsági screening jelentés. Ez a következő év tavaszán várható. Utána februárban egy missziót küldünk Szerbiába, hogy fel tudjuk mérni a helyzetet a terepen is. Az Európai Bizottság átvilágítási jelentése után pedig Szerbia cselekvési tervet kell, hogy benyújtson, a tekintetben, hogy a 23-as, 24-es fejezet kívánalmait hogyan tudják teljesíteni. Ez amolyan benchmark lesz. Az alapjogi kérdésekkel kezdjük tehát a tárgyalási folyamatot. Ahogy látják, nagyon konkrét fókusz helyeződik az alapjogokra és az emberi jogi kérdésekre Szerbia esetében. Elnök, köszönöm szépen. Most a másik bizottsági képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bővítési főigazgatóság értékelését. A DEFCO főigazgatóság teljes mértékben osztja ezt a megközelítést, csak néhány dologgal szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Ami az ADHR-t jelenti, az az Európai Unió emberi jogok és európai eszközéről szóló új rendeletét, a szerbiai demokratikus változtatásokat mi is nyomon követjük. A CBSS prioritásait ez, a, ez az úgynevezett ország alapú terv meghatároztuk. Ez azt jelenti, hogy a helyi kedvezményezettekre koncentrálunk elsősorban. A következő években 600 ezer eurót fogunk nagyjából olyan projektekre fordítani, amelyek az emberi jogok és a demokrácia helyzetét segítik elő Szerbiában. Fontos véleményünk szerint Szerbiával kapcsolatban, de általánosságban is, a Nyugat-Balkáron, hogy az összes fellépés a demokrácia és az emberi jog érdekében regionális szinten valósuljon meg. Azért, mert a háború gyökerei még mindig mélyek. És az a kérdés, amivel ma foglalkozni kell, még mindig kapcsolódik a megbékélési folyamathoz régiós szinten. Tehát ezt a munkát még be kell fejezni. Köszönöm. Thank you. Bocsánat need for more folk or not forgetting. Azt hiszem, hogy nem feledkezhetünk meg a régióval kapcsolatosan, hogy számos civil szervezet hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a megbékélés a régióban. Az említett terv, amelyet Szerbiával kapcsolatosan előkészítenek, ebben figyelembe veszik az emberi jogi bizottság, tehát az Európai Tanács legutóbbi jelentésének a megállapításait, aminek eh, az egyik kitétele az volt az úgymond eh, jog a saját országa elhagyására. És ha nem, akkor kérem, hogy ezt mindenféleképpen vegyék figyelembe. Igen, természetesen. Én most pontosan nem tudom, hogy ez így szerepel benne, de ezt mindenféleképpen figyelembe fogjuk venni. Az értékelésünk a legkülönbözőbb kritériumokra épül, tehát nyilvánvalóan az Európa Tanács megállapításai számunkra is fontosak. Igen, köszönöm. Akkor azt hiszem, hogy ezt a témát lezárhatjuk. A szerbiai látogatás témáját. Látom, hogy Kukán úr, mint a delegáció felelős vezetője, az első napirendi pontunk kapcsán egy kérés is elhangzott. Az ENSZ nemi erőszakkal foglalkozó külön megbízottjával kapcsolatosan megkérdeztük, hogy milyen munkát folytatnak, és itt említette külön Bosznia-Hercegovinát, ott ugyanis különösen rászorulnak arra, hogy az EU segítse őket a tűzszüneti egyezményben a nemi erőszak kérdése nem kerül megemlítésre, és ezt csak akkor fogadják el, hogyha fizikai tehát az erőszak tényét akkor fogadják el, hogyha konkrét fizikai sérülést tudnak igazolni. Itt elhangzott, hogy az erőszakot megélt nők ezt nem tudják bizonyítani, illetve számosan még mindig táborban élnek. Erről szeretem volna csak röviden tájékoztatni, és kérném a segítségét hogy valamilyen módon hason oda, hogy a kormány ennél többet tegyen ezen a területen. Köszönöm szépen. És akkor most eszmecsere következik. A 2013-as jelentésben az emberi jogokról a médiaszabadság a Nyugat-Balkánon című tanulmány kerül napirendre. Amikor a Nyugat-Balkánnal foglalkozunk, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó kerül terítekre, úgyhogy kérem Kukán urat eh, fáradjon előre. Természetesen szakértőket is meghívtunk. Az üléseinket eh, mindig eh, közvetítjük az interneten is, tehát nyilvánosan bárki nyomon követheti az eseményeket, még akkor is, hogyha nem itt a teremben ül. So who is the author? Uh, Akkor szeretném bemutatni most a szakértőket. A tanulmány szerzője, Pierre Luigi Parco, a média pluralizmussal foglalkozó központ munkatársa, különösen a Nyugat-Balkán média szabadság kérdésével foglalkozik. Ha be elmondaná, hogy hol székel ez az egyetem, Firenzében hallottuk a választ. Kerstens úr, a bővítési főigazgatóság munkatársa az emberi jogi dimenziókkal foglalkozik a 2013-as jelentés keretén belül. Ezen kívül a civil szervezet nevében David Nichols az előadásában Szerbiával és Koszovóval fog foglalkozni. És szeretném üdvözölni a, az Európai Parlament előadóját Szerbiával kapcsolatosan. Az albániai jelentés előadóját is itt látom. Reméljük, hogy a kolléga, aki Koszovóért illetékes, szintén megérkezik. És akkor most Yeah, I finish. Then I give the floor to Mr. Kukan. Kukan úrnak adok szót a delegáció elnökének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy felvette ezt a témát a napirendre a szakbizottság ülésén és nagyon érdekes vitára számítok a szakértőkkel, akiket most bemutatott. Az előző napi rendi pont kapcsán az emberi jogokról, a kisebbségi jogokról ejtettünk szót, úgyhogy a bevezetőmben most egyéb témákat is szeretnék megemlíteni, és konkrétan a sajtószabadság, a médiaszabadság kérdését a Nyugat-Balkánon. Mindannyian tudjuk, hogy a médiaszabadság és a szólásszabadság a modern demokratikus társadalom alapköve. A demokrácia alapértékei attól függnek, hogy a szólásszabadság hogyan érvényesül, mégpedig ez csak úgy érvényesülhet, hogyha sajdó szabadságot biztosítjuk. A 20. század történelme kiváló példával szolgál arra, hogyha a sajtószabadságot korlátozzák, ezt az autoriter rendszerek igen hatékonyan alkalmazták, és itt számos konkrét példával élhetnénk. Az átmenetet megélt országokban a sajtónak újra kellett magát kitalálnia, a kommunista rendszer összeomlását követően, akár Közép-Kelet-Európában, akár a Balkánról beszélünk, mindent alapvetően meg kellett változtatni a törvényeket, a médiát, a kultúrát, a jogi kereteket. Nagyon sok esetben, például a balti államok esetében békés átmenetről beszélhetünk, nálunk azonban az autoriter hagyomány még mindig rányomja a bélyegét a sajtó terepére. Ami Nyugat-Balkánt illeti, itt a helyzet ennél összetettebb, mégpedig egy kétélű ról beszélhetünk. Egyrészt érvényesülnek még a régi rezsimből átörökölt szerepek és a 90-es évek háborús konfliktusa még inkább kiélezte a helyzetet. Az állam közvetlenül beavatkozott a sajtó, a média életébe, ami nagyon gyakran a gyűlöletbeszédben, az etnikai erőszakban nyilvánult meg. 2012 2012-ben készítettük el a jelentéseket, a következő Strasburgi plenárison szavazunk majd erről, és itt az átmeneti tagállamok, illetve államokról, országokról van szó, és elsősorban a sajtó és média szabadságról Nagyon örülök, hogy az önök szakbizottsága is foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanis ez egy nagyon fontos és minden tagjelölt és potenciális tagjelölt országot egyaránt érintő kérdés. A bővítési stratégia a folyamat alapjaig nyúlik vissza a kopenhágai kritériumokig, ami többek között azt jelenti, hogy megfelelő működőképes demokratikus társadalmat kell kiépíteni, amiben érvényesülnek az alapvető szabadságjogok. A sajtó és szólásszabadság ezen belül külön figyelmet érdeklő, érdemlő kérdések a csatlakozási folyamat során. Elítélendőek azok az intézkedések, amelyek a sajtó szabadságot igyekeznek korlátozni a tagjelölt országokban, ez nagyon gyakran a cenzúrát, cenzúrában, gazdasági nyomás gyakorlásában, sőt erőszakos az újságírókkal szemben megnyilvánuló erőszakos cselekményekben nyilvánul meg. Az összes Balkán országra gondolva ez a kérdés sürgető az egész régióban, és ahogy a csatlakozási tárgyalásokat folytatjuk, ezeket mindenféleképpen szem előtt kell tartani. Egyes, a régió egyes országaiban a sajtóra igen komoly gazdasági és politikai nyomás hárul, más helyütt a sajtó maga is politikai, gazdasági érdekek érvényesítésének eszköze, jó lehet, igyekeznek ellenzéki szerepet is vállalni. Itt most be is fejezném, és a többi résztvevőnek átadnám a szót, hogy ismertesse a ismertessék a megállapításaikat, és remélem, hogy konstruktív lesz majd a vita. A független és átlátható, áttekinthető sajtót megfelelő jogi keretekre kell építeni, mégpedig az EU normáknak megfelelően, és ez kell a végső célként szemünk előtt lebegjen. Köszönöm, Kukán úr. Szeretném a különböző országok nagyköveteit is üdvözölni Szerbiából, Montenegróból, Bosznia-Hercegovinából, Macedóniából, Albániából, Koszovóból érkeztek. Köszönöm szépen, hogy érdeklődnek a munkánk iránt, és eljöttek. Most kezdte úr kap szót az Európai Bizottság részéről. Parancsoljon. Uh, Madam uh, Köszönöm, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy kifejezem nagyra becsülésemet az önök munkája iránt. Különösen a szakbizottságuk iránt. Az elmúlt évben megpróbálták előmozdítani, elő, múlt évben is a bővítésben érintett országokban az emberi jogok kérdését. Ez a jelentés főleg az alapvető jogokkal foglalkozott. Ezek közé tartoznak öt kulcsfontosságú téma kérdéskörei. A kopenhágai kritériumok épp annyira relevánsak ma, mint 20 éve. Az Európai Unió alapértékeit képviselik. Az alapvető jogok tiszteletben tartása, a kisebbségek védelme, a jog érvényesülése. Ezt nem az AKI írja elő. A csatlakozási tárgyalásban részvevő országoknak nem lehetnek átmeneti időszakai az alapjogok területén. Ezek a kérdések nem tárgyalás ö, témái. Az Európai Bizottság új feltételeket és kritériumokat dolgozott ki a csatlakozni kívánó országok számára. A kopenhágai kritériumok értelmében az Európai Bizottságnak az a mandátuma, sőt az a kötelezettsége, hogy megtalálja az összes hiányosságot és hatékonytalanságot, amely ezen országokban az alapjogokat érinti, és ezeket orvosoltassa. Az Európai Unióban az alapjogokat nagyjából a jogszabályok biztosítják. Azonban a csatlakozni kívánó országok esetében ezek gyakran csak papíron maradnak. Több erőfeszítésre van szükség, hogy a gyakorlatban is tiszteletben tartsák őket. Ehhez megfelelő törvényeket kell elfogadni, és adott esetben az alkotmányt is módosítani. Hosszabb időre van ehhez szükség. Ez a megközelítés a követ a szükséges jogalkotási kezdeményezéseket, megfelelő finanszírozást, az emberi jogok megfelelő értelmezését és az attitűdök, a közintézmények attitűdjeinek radikális változását foglalja magába. Az idei dokumentumunkban az alapjogokra összpontosítunk, főleg három ügyre. A szólásszabadság, a romák helyzete és az LMBT i közösség jogai. Szükség van konkrét változásokra, mégpedig sürgősen e területeken. A romák helyzete komoly aggodalomra ad okot az összes bővítési folyamatban résztvevő országban. A rasszizmus, diszkrimináció áldozatai sokan szociális kirekesztés érinti őket. A romák integrálása nemzeti program kell, hogy legyen nem csak a stratégiai dokumentumokban, hanem a terepen is. Az oktatáshoz való hozzáférésüket, a foglalkoztatásukat, egészségügyi és lakhatási körülményeiket kell javítani. Minden egyes ország esetében hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos a roma politikai szemináriumok következtetéseinek megvalósítása. A roma vezetők bevonása fontos szintén, illetve az előcsatlakozási eszközök ehhez segítséget is tudnak nyújtani. A homofóbia és a szexuális orientáció és nemi identitás alapján történő megkülönböztetés széles körben elterjedt jelenség a Nyugat-Balkánon. Elfogadhatatlan incidensekre kerül sor, például a szkopjai LGB, LMBTI központ elleni támadás, valamint a belgrádi Pride felvonulás lemondása. A Macedónia volt Jugoszláv köztársaság jogszabályokat kell, hogy elfogadjon, amelyel biztosítják emberek jogait. Nulla tolerancia megközelítést kell alkalmazni az ezen közösség tagjai szembeni erőszak tekintetében. Az Európai Bizottság szerint a szabadság a bővítés kontextusában legfontosabb prioritásaink közé tartozik. Ahogy Kukán úr is hangsúlyozta, a kifejezés szabadsága más alapszabadságok alapját képezi. Szinte lehetetlen attitűdváltást elérni és pozitív politikai nyomást elérni mondjuk a rohák romák vagy az LMBTI közösség esetében, hogyha a közszolgálati médiában nem foglalkoznak megfelelő módon és mennyiségben az ő problémáikkal. A végrehajtás érdekében nagyon fontos, hogy olyan médiaipar legyen, amely ö, független piaci szabályok alapján működik. A magánélet szabadsága védelme érdekében olyan igazságszolgáltatásra van szükség, amely ismeri ezeket az alapjogokat. A szólásszabadság és a kifejezés szabadsága továbbra is súlyos aggodalmakra ad okot a bővítési országokban. Az Európai Parlamenttel szerveztünk egy konferenciát, és ez is megerősítette ezt az aggodalmat. a további területeket kell fő-fő prioritásként kezelni. Erőszak és megfélemlítés újságírók ellen. Illetve a múltbeli esetek feltárását is ez akadályozza. A rágalmazás kriminalizálása is elfogadhatatlan. Mm, a média bírálata, médiában megjelenő bírálat a rágalmazásnak való titulálása jelenlévő probléma. A média elhallgattatása továbbra is aggodalomra ad okot. Három problematikus terület van tehát, a szólásszabadság, a romák befogadása és az LMBTI közösség helyzete. Mit fogunk tenni ezen ügyek elmozítása érdekében? A megfelelő fórumokon és albizottságokban kellő mértékben foglalkozni fogunk vele, illetve a 23-as, 24-es fejezettel fogjuk kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. 2014-ben azt tervezzük, hogy magas szintű események lesznek. A bővítés fontos téma lesz a Róma csúcson, ami április elején lesz megtartva szervezünk egy konferenciát az LMBTI jogokról is. Felmérjük a jelenlegi helyzetet és az előrelépést, és a legjobb gyakorlatokat megosztjuk egymással. Ezek az események lesznek az alapja egy átfogó és konkrét politikai megközelítésnek. Végül jövő évben indítjuk el az IPA 2-t. Az alapjogok fontos cél ként fognak ebben is szerepelni. Az IPA több éves programozási gyakorlata lehetővé teszi, hogy hosszú távú kötelezettségvállalásaink révén eredményeket érjünk el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy először hallgassuk meg a szakértőket, és utána kerítsünk szót a vitára. Az Európai Egyetemi Intézet nevében hallgatjuk meg a professzor urat. Röviden szeretnék beszámolni az Európai Parlament felkérésére elkészített jelentésünkről. A sajtószabadság a Nyugat-Balkánon a témája a jelentésnek. The supervision of professor. Petkovics professzor és magam felügyeletével vagy, vagy irányításával készült a jelentés. a különböző nyugat-balkáni országokban kialakult hálózatokat vizsgáltuk, ennek során beszélgetést, interjúkat folytattunk a sajtó képviselőivel, illetve a tudományos élet képviselőivel. A jelentés első része egy elemzést, helyzet elemzést ad a sajtószabadság, pluralizmus helyzetéről, a különböző területeken a jogi kereteket vizsgáljuk, illetve annak gyakorlati alkalmazását, a közszolgálati médiumok függetlensége, struktúrája és a sajtó munkatársak státusza. A második részben az egyes országokat külön-külön vizsgáljuk ezen szempontok mentén. Az elemző részből alapvető megalapításokat szűrtünk le, így többek között azt, hogy a jogi helyzet javul, de a jogszabályok végrehajtása még mindig hiányos. A sajtó tulajdon viszonyai nem átlátható, ak és a finanszírozás sem minden esetben átlátható. A sajtó médiapiac erősen széttöredezett, és a függetlenség sem mindig érvényesül, tekintettel a politika részéről megnyilvánuló befolyásra. A sajtó munkatársak státusza is nagyon gyenge, nagyon gyengék az érdekképviseleti szervek, szakszervezetek. Tehát ezek az eredmények. A jelentés harmadik részében azt elemezzük, hogy az EU mit tesz ezen a területen. Egyértelműen az EU-nak szerepe van ezen a területen, különösen ami a jogi kereteket illeti mégpedig a stabilizációs és társulási folyamat során. A közösségi vívmányok érvényesítésére különösen két fejezetben hangsúlyt kell helyezni a tárgyalások során, a tízes, tehát az információs társadalom és média, illetve a 23-as, az igazságszolgáltatás és alapvető jogok fejezete. Ez a kettő itt lehetne az erőfeszítéseket fokozni. Nyilvánvalóan az egész hátterében az emberi jogok érvényesítése kell, hogy megnyilvánuljon. Az Európa Tanács is szerepet játszik, valamint az EBS, e a az általános médiára vonatkozó normák érvényesítése kapcsán. Nyilvánvalóan az EU hatása e, potenciálisan meghatározóbb. Ez nagyon fontos az ajánlásaink között is. Uh, because I want to be brief uh, and spend. Rövidre fognám, és inkább az ajánlásokról szólnék. Igazából nem is ajánlásokról van szó, inkább a jelenlegi helyzetet igyekeztünk értékelni. Néhány javaslatot azonban megfogalmaztunk, konkrétan tizet. Én azokat szeretném most kiemelni, amelyeket különösen fontosnak tartok. Miután a jogi keret javulására egyértelmű jeleket láttunk, itt az alapvető kérdés elsősorban a végrehajtás, amivel kapcsolatosan a megoldás, a nyomonkövetés, a monitorozás, megfelelő monitorozási rendszerre van szükség, a média szabadság és pluralizmus megvalósítása érdekében, a média monitoring projektre gondolok, amit kísérleti jelleggel alkalmaz az Európai Bizottság. Szerintem ez egy lehetséges eszköz lehet a nyugat-balkáni országok helyzetének figyelemmel kísérésére. A második javaslatunk, ajánlásunk a szabályozókra vonatkozik. A professzionalizmusra, a kapacitásra, a politikai függetlenségre, ami a sajtó munkatársakat illeti. Fontos, hogy különböző találkozók, rendezvények kapcsán a szabályozók megismerkedhessenek a standardokkal, és ezáltal is javulhat a helyzet, tehát ez többek között az egyik javaslatunk. Harmadik javaslatként a tulajdonosi viszonyokról szólunk, hiszen ez rendkívül fontos, legalább annyira, mint a finanszírozás. A gazdasági válság idején a közkiadások, a reklámbevételek legalább annyira fontosak, mint amennyire az, hogy a közbevételek behajtása megfelelő legyen, ami gyakran mutat hiányosságokat. És olyan rendszerre van szükség, aminek keretében ez automatikusan működne. Ezen kívül megállapítottuk, hogy a, a az újságírói érdekképviseleti szervezetek meglehetősen gyenge lábon állnak. Nagyon fontos, hogy a munkajogi kapcsolatok megfelelően érvényesüljenek. Fontos a szakszervezetek, az érdekképviseleti szervezetek függetlensége, megbízhatósága, konkrét segítségre lenne szükség a nyomozó újságírás támogatására véleményünk szerint ez egyelőre még meglehetősen gyenge láncszem. És végezetül a két utolsó megállapításunk, vagy javaslatunk. A, említettem már azokat a fejezeteket a csatlakozás során, amelyek különösen fontosak, és itt azt javasoljuk, hogy talán esetleg egy külön fejezetet kellene bevezetni a média szabadságról, ahol az összes ezzel kapcsolatos kérdést érinthetnénk. Nyilvánvalóan, és ez az utolsó megalapításunk, az EU szerepe nagyon fontos, de legalább ennyire fontos az Európa Tanács által játszott szerep is, mégpedig itt komoly segítség lenne, ha ez a közreműködés valamilyen formalizált, struktúrált módon, szervezett módon történne, a sajtószabadsággal kapcsolatosan. Tehát még egyszer előre bocsátom, hogy ez csak egy nagyon előzetes munka, amihez nyilván várjuk az önök hozzászólásait is. Köszönöm szépen. David Nicholson from Amnesty. Köszönöm szépen, az Amnesty International képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Azt kérték tőlem, hogy a bizottság haladásra szóló jelentéséhez fűzzek kommentárokat, és beszéljek a média szabadságáról a Nyugat-Balkánon. Megpróbálok a lehető legrövidebben az összes öt országról beszélni. A bizottság jelentése nagyon jól leírja azt, hogy az emberi jogok hogy sérülnek a régióban. A harmadik fejezet különösen foglalkozik ezzel. A bizottság néha nem tud elég világos üzenetet küldeni. Úgyhogy emiatt három kérdéskörre szeretnék összpontosítani. Az egyik a büntetlenség a nemzetközi jog ellen, a másik a romák diszkrimináció, a harmadik pedig az LMBT jogai. A büntetlenség a nemzetközi jog ellenében, ez különösen Montenegrót illeti, és a 23. fejezetet. Szerbia esetében a háborús bűnök büntetlensége az emberi jogokról szóló fejezetben nincs is megemlítve. Pedig nagyon komoly jelentőségű, különösen a parancsnoki karban és akár emberi, emberiség elleni bűncselekményekhez is kapcsolódik. Itt nagyon fontos a jog, az igazságszolgáltatás fersége. A jövőben a tárgyalások során Szerbiával meg kell említeni ezt a témát is. Reméljük, hogy a jövő évi haladásról szóló jelentésben is hangsúlyosabb szerepet kap ez a téma a túlélők jogai biztosítása tekintetében nagyon kevés előrelépés történt, és ez is aggasztó. A bizottság megállapította, hogy nyomozásra van szükség és átfogó megközelítésre a háborús bűnök és a szexuális erőszak áldozatai érdekében a, a tanúvédelemre és tanútámogatásra, de ez nem ö, valósul meg. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is novemberi közleményében hangsúlyozosan foglalkozott ezzel a témával. A romák helyzetét illetően sajnos nagyon kilátástalan az egész régióban a helyzetük, és egyre aggasztóbbá válik. Hiszen a roma ellenes retorikát magas szintről is tüzelik. 2015-ig egy roma integrációs programot dolgoztak ki, de a kormány a romák jogait sem tudja betartatni, például Macedóniában. A társadalmi-gazdasági integráció emberi jogi kérdéseket is felvet. Ami a 2011-es hm, Igen. Az jó. programokat illeti, ezek némi változtatást jelentettek, de Albánia és Szerbia esetében a bizottság azt tapasztalta, hogy az erőszakkal történő kiköltöztetés az még mindig megvalósul. A koszovói menekültek közül sok még táborban lakik, ezt meglátogattuk, és igen sajnálatos állapotokat tapasztaltunk ott. Az LMBTI közösségről már sok szó esett ebben a vitában. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság álláspontja megfelel a mi véleményünknek elég pontosan, és a bizottság helyesen rámutat arra, hogy a 2013-as Pride esetében a szólásszabadság is sérült Szerbiában, mert hogy nem került sor erre a felvonulásra. A erősebb nyelvhasználatra van szükség, és arra, hogy az ő jogaikat sértő elkövetők bíróság előtt feleljenek tettükért. A kormány ugyan tesz nyilatkozatokat a médiában, de az LMBTI médiumok és nem kormányzati szervek ellen továbbra is támadásokat követnek el. Egyik támadást sem vizsgálták ki megfelelően, és nem történt vádemelés sem, ami a média szabadságát illeti. Elhangzott, hogy ez is egy aggályos terület az egész régióban. A független, oknyomozó újságírók az elektronikus médiában ugyan meg tudnak jelenni, de a munkájukat akadályozzák, illetve a nyomtatott médiában korlátozottan tudnak megjelenni. Albániában a média tulajdonosok, beruházók és hirdetők is hogy fel tudnak lépni az újságírók ellen, és ők pedig alkalmazkodnak, hogyha meg akarják tartani az állásukat. Macedóniában a kormány és a kapcsolódó szervek teljes mértékben a tulajdonosai a médiumoknak, illetve a hirdetőknek. A független médiumokat bezárták, nincsenek nyílt viták, és nincsen független szakszervezet sem, csak kormány által szponzorált médiatársulás. a véleménynyilvánítás és a szólásszabadság Macedóniában tehát nem tud százszerzalékban megvalósulni. Szerbia és kormány komoly problémákkal küzd. Az új kormány megválasztása óta az NGO-knak nagyobb szerepe van, de továbbra is fenyegetések és erőszak áldozataivá válhatnak az újságírók a weboldalak állítólag a kormány oldalról is hacker támadásoknak vannak kitéve. Vannak büntetőeljárások rágalmazás miatt, úgyhogy nincs független újságírás. Sőt, lehallgatják az újságírókat. Montenegróban is. A független média hasonló felügyelet alá esik. Montenegróban és Szerbiában is soha nem vizsgálják ki megfelelően az újságírók elleni támadásokat, vagy akár gyilkosságokat. Olyan esetek is vannak, amik több mint egy évtizede történtek, de azóta sem vizsgálták ki őket. Végül a média szabadságát illető aggályok mellett a szólásszabadság sem valósul meg, az emberi jogi aktivisták és az NGO-k nem tudnak megfelelően működni. A finanszírozásukat gyakran a kormány koordinálja vagy ellenőrzi. Különösen a háborús bűnök büntetlenségével foglalkozó NGO-k helyzete rossz. A roma civil szervezetek Macedóniában szintén sajnálatos helyzetben vannak. Fontos lenne, hogy a bizottság jobban odafigyeljen ezekre a területekre. Köszönöm. Köszönöm szépen a részletes prezentációt és a sok ajánlást. Most pedig megnyitom a szót. A képviselők kapnak lehetőséget felszólalásra. Juliáni Csúr, öné a szó. Potter on the Albania. Albánia jelentéstevője. Thank you, President. Uh, of course, this is one of the most important uh, areas. Köszönöm, elnök asszony, ez az egyik legfontosabb terület, amire oda kell figyelnünk, amikor a nyugat-balkáni országokról tárgyalunk. Én is a régióból érkezem. Úgyhogy látom a média helyzetét. Értem a nyelveket, és tudom olvasni az újságokat. Gyakorlatilag három típusú médium van a régióban. Az első a közszolgálati. A kormány a tulajdonos, és általában erős politikai befolyása van rá a kormánynak. A kormányok ugyan változnak, de a befolyás marad. A másik csoport, a magántulajdonban lévő médiumoké, általában új mogulok tulajdonában vannak, vagy nemzetközi társaságokéban. Ezek a politikailag megosztottak. Megvan a saját klientúrájuk, és tudják, hogy ő feléjük hogyan kell ö, viselkedni. Aztán van az úgynevezett független média. Az első az állami tulajdonú. Ezt nem nevezném közszolgáltinak, mert általában nem közszolgálati, csak állami. A politikusok iránymutatásait követik. Ez az egyik legfontosabb ügy, amit az összes jelentésünkben hangsúlyozunk. Van eh, közünk arra, hogy nyomást gyakoroljunk ezekre az országokra egy vagy más módon, és ez kell, hogy legyen az egyik legfontosabb terület, ahol nyomást gyakorlunk. A második csoporttal kapcsolatban nem tehetünk sokat, ezek magántulajdonban vannak, a saját piaci részesedésükért küzdenek, hagyjuk őket. Csak az a fontos, hogy az állam ne kényszerítse őket a játékszabályok betartására. A harmadik csoport a legkisebb. Találkoztunk például az ő képviselőkkel Albániából. Nekik nincsenek pénzügyi eszközeik, hogy terjeszkedjenek. Támogatást érdemelnek mindenképpen mert ők garantálják azt, hogy a jövőben lesz a szabad médiának valami alapja a régióban. A média a demokratizációs folyamat legerősebb eszköze. Úgyhogy támogatni kell őket akkor, amikor ebbe az irányba haladnak. De mindig van veszély is. bulvárosodás fenyegetése is ott lebeg a fejük fölött. Pedig a főszerepük az lenne, hogy előre vigyék az országot. Ezért nem csak a saját kormányok, hanem az Európai Parlament támogatását is kell, hogy élvezzék. Köszönöm, és akkor most Kacsin úr, szerbiai jelentés előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy ilyen rendezvényekre sor kerül az Európai Parlamentben, különös tekintettel a közelmúltban tett belgrádi látogatására. Nagyon fontos, mert a Nyugat-Balkán országai nagyon gyakran azt hiszik, hogy mi előadók a legáldázabb ellenségei vagyunk a társadalmaiknak. Jó lehet, nagyon fontos, hogy mindig is erős mondandóval képviseljük azt, hogy mennyire fontosak az emberi jogok és a jogállamiság. Végül is erről van szó. Amikor a médiáról beszélünk, azzal kezdeném, hogy milyen vizsgálatokat folytattunk. A politikailag motivált támadások, merényletek az újságírókkal szemben mindenféleképpen fel kell, hogy hívják a figyelmünket arra, hogy kitartónak kell lennünk. Akik a legutóbbi fejleményeket figyelték Belgrádban, nyilvános vita folyik a hírszerzés korábbi vezetőjét bebörtönözték, mert bizonyos dolgokat kiszivárogtatott, és mindig is félelem érezhető az újságírók körében Eh, hogy eh, mennyire érvényesül a cenzúra. Én most itt nem akarok arról beszélni, hogy a politikusok milyen befolyást gyakorolnak, minden esetre ezeket az akadályokat mindenféleképpen el kell hálítani, ami a cenzúrát illeti. Én Szerbiával foglalkozom, ez a régió legnagyobb országa, és ha ott nem érünk el áttörést, akkor nem várhatjuk el, hogy a többiek is majd ezt az utat követik, és bátrabban szembenéznek ezzel a komoly politikai kihívással, ami meghatározó a csatlakozási folyamat szempontjából is. Én egyetértek az előttem szólókkal nagy részt. Hadd kezdjem először is a jogszabályokkal. a sajtószabadságra vonatkozóan. A sajtóban a tulajdonviszonyok nem átláthatóak, nem nyilvánosak. Igazából nem is tudjuk, hogy kik a tulajdonosai, és kik manipulálják eh, a nyilvánosságot. Nincs elszámoltathatóság, és eh, ez az egyik legfontosabb kérdés. Higgyék el nekem, hogy itt legtöbbnyire a politikusok állnak a háttérben és ezért például Szerbia esetében a 23-as fejezetet új jogszabály nélkül nem lehet megnyitni. Tudjuk, hogy ezek a lépések, ez a munka már folyamatban van, nyilvánvalóan időbe telik, amíg ez megvalósul, de a lényeg az, hogy a folyamat beinduljon, mert egyébként nem történhetnek meg a szükséges változások. Végezetül pedig eh, a kisebb országok eh, esetében a probléma a piac mérete is. Konkrétan az, hogy nem létezik piac, és eh, a sajtó gazdasági alapokon egyszerűen életképtelen. Nem várhatjuk el, hogy a média profivá váljon például Montenegróban, amikor is komoly verseny nyilvánul meg Szerbia, vagy Montenegro, vagy Horvátország részéről, ahol nagyon ugyanazon a nyelven közvetítenek megfelelő honlapok, újságok, pénzügyi támogatás nélkül gyakorlatilag elveszekedjük az erőfeszítéseinket. Szembe kell néznünk a valósággal, és olyan eszközöket kell kialakítanunk, amelyek a kisebb országokban is támogatják a sajtót ahhoz, hogy valóban szerepet játszhassanak. A szabad sajtó, szabad média nélkül nem beszélhetünk csatlakozásról. Vegyük például Törökországot, évtizedek óta megpróbálunk valami olyasmit érvényesíteni, amit nem kísér megfelelő pénzügyi támogatás. Most nem akarok itt arrogáns lenni, de az ilyen miniatűr országokban egyszerűen nincsen piaci rés, ami a túlélésüket lehetővé tenni. És ez a mi felelősségünk is a parlamentben ezekkel a kihívásokkal szembe kell néznünk, de a tanács és a bizottság is itt szerepet kell, hogy játszon, megfelelő eszközöket kell, hogy kidolgozzon, annak érdekében, hogy az illető országok teljesíteni tudjanak. Köszönöm szépen, kíván-e még valaki szólni? Keszteris úr itt van körünkben. Még egy utolsó kört tarthatunk. Nem tudom, hogy a nagykövet szövetségek képviselői kívánnak-e szólni. Három-három percben ön Koszovot, a koszovai nagykövetséget képviseli. Köszönöm szépen. Én néhány dolgot szeretnék kiragadni a koszovói sajtó média szabadság kapcsán, illetve egyéb kérdések kapcsán, amiről itt ma szó esett. Koszovóban azt mondjuk, hogy minden végül is az akaraton múlik. Nagyon komolyan veszük az emberi jogot, jogokat, a szólásszabadságot. A parlament a büntető törvénykönyvet módosította a sajtó védelmére vonatkozó rendelkezések kapcsán, ami pedig a médiaszabadságot illeti a közelmúltban a közszolgálati televízióban egy külön szekció alakult, amely szerb nyelven sugároz. Tehát minden nap vannak egyéb nyelveken is adások, romai, askali, török nyelveken, ami pedig a női jogokat, az esélyegyenlőséget illeti, a parlament egy végrehajtási jogszabályt alkotott a családi erőszak kapcsán, és egy akcióterv kidolgozása is folyamatban van a vonatkozó ENSZ határozat végrehajtására vonatkozóan, aminek következtében a nőket fokozottabban igyekszünk bevonni a döntéshozatal folyamatába. Köszönöm szépen. További jelentkezőket nem látok, de igen, a szerb nagykövetség munkatársa. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretnék csatlakozni a, azokhoz az elismerő szavakhoz, amelyek az ön belgrádi látogatását illették. Remélem, hogy ez a látogatás hasznos volt, és pozitívan fel tudták mérni a helyzetet, habár mindig vannak problémák, és néhány információval szeretnék szolgálni azon három szempont kapcsán, amiről itt ma szó, von, szó volt a szólásszabadság, a sajtó helyzete. A kormányunk alapvető jogszabályokat akar megalkotni még az évvége előtt a szabad tájékoztatás területén, és ebben például szerepelni fog az is, hogy az állam teljes mértékben visszavonul a média területéről, ami pedig a tulajdonviszonyok átláthatóságát illeti, Kacin úr igen jogosan említette, hogy ez az egyik legfontosabb probléma, ami a korszerű piaci viszonyokat illeti. Jövő év elejét új jogszabályok lépnek életbe az elektronikus és közszolgálati szolgáltatások kapcsán. Ez valóban egy akut probléma, különösen ami a közszolgálati televíziót illeti Szerbiában és Vajdaságban, a gazdasági helyzet igen súlyos, ugyanis az előfizetési díjak behajtása komoly nehézségeket jelent. A kormány most tervezi, hogy a két televíziót a költségvetésből is finanszírozza, amiről mi nem vagyunk meggyőződve, hogy a legjobb megoldás, de talán egyelőre a legpragmatikusabb. Ami pedig a roma közösségeket illeti, nemrégiben tárgyaltunk, cseréltünk eszmét ezekről a kérdésekről, amikor legutóbb itt jártam. Nyilván tisztában vagyunk mi is ezzel a problémával, tudjuk, hogy számos intézkedés született, egy akcióterv, egy roma stratégia 2015-ig, az intézkedések a lakhatást is érintik, a roma koordinátorok speciális hálózatának kialakítására, az oktatásra, az egészségügyre, ami pedig az LGBT jogokat illeti, illetve csoportokat. Ismét szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kormány aktívan együtt kíván működni az LGBT jogokat képviselő csoportokkal, és jövőre tervezzük a Gay Pride felvonulás megszervezését. és annak ellenére, hogy októberre terveztük, és igen sikeres előkészületek folytak, más események ezt az eseményt felül írták. Köszönöm szépen, végezetül pedig Albánia nagykövete kíván szólni. Kérem, hogy jelentkezzenek, ha aki szólni kíván. Igen, nagykövet asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást erre a nagyon fontos megbeszélésre, ami a módi, médiát illeti. Az albán sajtószabadságról csak annyit, hogy ez minden hatóság számára egy nagyon fontos kérdés. Az alkotmányunk garantálja a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a rádió és a televízió függetlenségét. Fel kell vinni a figyelmet arra, hogy ezekre a kérdésekre, amire ma itt a napirend keretében kitértünk, egy konferenciát is szervezünk majd a biztos úr, Füle úr részvételével. Idén márciusban egy törvény került elfogadásra a médiát illetően, ami a műsorszórást hivatott szabályozni, ideértve az elektronikus médiát is a különböző elektronikai és technológiai vívmányok figyelembe vételével, és nyilvánvalóan minden lépést megteszünk ennek végrehajtására. Ami a roma kérdést illeti, konkrét intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy az otthonukat elvesztett családokon segítsünk, az ombudsman a négy kulcsminisztérium részvételével egy szemináriumot fog szervezni, ahol is a roma kérdésekre vonatkozó akcióterv szerepel majd a napirenden. Köszönöm szépen. Thank you. And now... Köszönöm. Köszönöm. Who is in From the Köszönöm szépen a montenegrói nagykövetségről Levkovics úr kapszót. Röviden annyit, hogy idén néhány hónappal ezelőtt egy Gay Pride felvonulásra került sor a kormány támogatásával, Egy civil szervezet képviselője Kanadába távozott, és ott menekült jogot kér, de ez egy elszigetelt eset. Az igazságügyminisztérium és a belügyminisztérium egy külön bizottságot fog jövőre felállítani, ami kifejezetten a sajtó munkatársakkal szembeni erőszakos cselekedeteket fogja vizsgálni elnök asszony, köszönöm szépen. Tudom, hogy ön nem nagy követ, de minden esetre megadnám Szidrán asszonynak elnézést a Macedon korábbi Jugoszláv köztársaság képviseletében. Igen, nem én vagyok a nagy követ, de szeretnék néhány szót szólni a médiáról és az LGBT kérdésekről. Igyekszem rövid lenni. Ami a médiát illeti, a rágalmazással kapcsolatos és a rossz élkeltéssel kapcsolatosan megszületett a polgári törvénykönyvben a megfelelő jogszabály. Most 180 eset van bíróság előtt. A polgári bírákat felkészítettük a tízes cikk alkalmazásával kapcsolatosan. Ez idáig három ítélet született. Jelenleg készülnek folynak az előkészületek az új média jogszabályokkal kapcsolatosan is. Az összes érdekelt félel konzultáltunk, és ezt, ennek a jogszabálynak a parlamenti eljárása jelenleg már folyamatban van a kormány, aktív van, dolgozik a médiacsoport reaktivizálásán. Ez egy olyan csoport, amely a az újságírók érdeképviseleteit fogja össze, illetve az egyéb érdekelt feletek, feleket, ami az LGB csoportokat és a közelmúltban történt erőszakos eseteket illetően nyomozások és rendőri vizsgálatok folynak Skopjeban, az összes szükséges lépést megteszik annak érdekében, hogy az elkövetőket igazságszolgáltatás elé állítsák. Köszönöm szépen, és a panel lezárásaképpen Keszteris úrnak adnám meg a szót. Kérem, hogy a kritikai megjegyzésekre is reagáljon, amelyet Nikolson úrtól hallottunk. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást és hogy lehetőséget kaptam ezt az élénk vitát figyelemmel kísérni, ez a bizottság számára nagyon fontos. Mi mindenféleképpen igyekszünk itt a felvetett legkülönbözőbb kérdésekkel foglalkozni. Sajnos most részletesen nem tudnék minden hozzászólásra kitérni, de bármikor kapcsolatba léphetnek velem, ami Nichols úr kritikáját illeti. Azt mondanám, hogy a helyzetjelentés egy nagyon érdekes műfaj. Ennek azonban megvannak a korlátai, ugyanis számos kérdés követel magának helyet egy ilyen jelentésben. Nyilván nem tudunk minden országra vonatkozóan minden kérdéssel a szükséges részletességgel kitérni, és vannak olyan kérdések, amelyeket talán más dokumentumokban kellene taglalni, ami a 23-as, 24-es csatlakozási fejezetet illeti. Mi azt kértük a tagjelölt országoktól, hogy ezekhez a fejezetekhez készítsenek akcióterveket, és azokat valósítsák meg, ami egy alapfeltétel a csatlakozási tárgyalások szempontjából összességében, és nem csak a két említett fejezetre vonatkozóan. Montenegróban például elkészült ez az akcióterv. Felvetődött az a kérdés, hogy az újságírókat érő erőszakos tettek kapcsán nem kerültek ezek az esetek kivizsgálásra. Tehát még egyszer, Montenegróban van akcióterv, a múltbeli ügyeket is érinti ez a terv, ami a roma közösségeket illeti. A bevezetőmben említettem, hogy több szemináriumra került sor, szakpolitikai szemináriumra, Ezeket aztán akciótervek követték, amelyek már a végrehajtás szakaszában vannak. Itt fel kellett mérni a fennálló kérdéseket. Én most itt be is fejezném, és még egyszer köszönöm a meghívást. You, uh, for coming and thanking all... Köszönöm szépen, és köszönöm minden szakértő részvételét, a tanulmányt is köszönjük rengeteg információt kaptunk annak érdekében, hogy a szakpolitikát tovább tudjuk fejleszteni. Köszönöm, és akkor most az iraki delegáció elnökét kérem, hogy fáradjon ki, és most következik a Irakkal kapcsolatos meghallgatás. Köszönöm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 So friends, can we... Kedves barátaim, akkor talán folytassuk a vitát. Akik még szeretnének részt venni, illetve még mindig a nyugat-balkáni helyzetről vitatkoznak, kérem, hogy ezt az ajtón kívül, a termen kívül folytassák. Okay, now I will start. Akkor kezdjük. Kacsin úr, nagykövet úr, kérem, hogy fáradjanak ki. Tehát akkor az iraki kisebbségi csoportok helyzete a következő napirendi pontunk, és ezzel kapcsolatosan egy jelentés is született, mint ahogy ezt korábban is tettük, ezt mindig is az érintett delegációval együtt folytatjuk le nemrégiben járt a delegáció elnöke Irakban, úgyhogy érdekes lesz meghallgatni a tapasztalatait. Tehát akkor kezdjük meg a témánkat. 2003 előtt az iraki népesség 15%-át képviselték a kisebbségek, a különböző erőszakos fenyegetések és megnyilvánulások következtében az egymás a szexuális és vallási hovatartozás a kapcsolatos diszkrimináció egyre erőteljesebb, és ennek következtében egyre többen menekültek el tehát ezek a kisebbségek most már kisebb hányadot képviselnek a kurd önkormányzat egy jelentést készített a helyzet további javítására, ugyanakkor viszont ezt nem képviselték konkrét lépések a, az érintett csoportok esetében. És akkor most átadnám a szót Mielőtt átadnám a szót a szakértőknek, Steven úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm az iraki delegációt is, hogy meghívott ide minket, nevében is, hogy meghívott ide minket ma, hogy ez egy nagyon fontos meghallgatáson részt vehessünk. Épp tegnap érkeztem haza Irakból, ahol négy napot töltöttem Kurdisztánban, és nem csak a KRG képviselőivel találkoztam, hanem magasrangú tisztviselőkkel is, és politikusokkal, valamint vallási vezetőkkel. Az iraki helyzet egészében romlik. Már majdnem olyan helyzetben vagyunk, amit a felkelés alatt tapasztaltunk, amely 2006 és 8 között zajlott. 7000 embert öltek meg idén, eddig Irakban, bombatámadásokban. Manapság már szinte naponta robbantanak autókat a városokban, gyilkosságok, emberrablások kerülnek ö, sorra, és sajnálatos módon a kis kisebbségek elleni megkülönböztetés olyan szinten zajlik, folytatódik, hogy lassan nagyon komoly visszacsapásra számíthatunk. Nuria Maliki miniszterelnök további elnyomással reagál a felzúdulásokra, úgy tűnik, hogy sikerült marginalizálni a kurdokat, a szunita arabokat a terroristaként célozza. A hat szunita tartományban ez óriási felháborodást váltott ki, és komoly veszélye van annak, hogy Irak egy kudarcot valló állam lehet. Kurdisztánban drámai a kontraszt az Irakkal határos része gyakorlatilag le van zárva a kurd katonaság által, hogy Kurdisztánban ne juthassanak be támadó szándékkal. Így relatíve nagyobb biztonságban túlélték az elmúlt hat évet. Amikor a szíriai határukat megnyitották, hogy a főleg szíriai kurd menekülteket befogadják, akik a szír polgárháború elől menekültek augusztusban. Az Alkaida is kihasználta ezt a lehetőséget, és a menekültek között beszivárogtak, és autókat robbantottak, ezzel több ember életét is elvették. Ez volt az elmúlt hat évben az első terrorista támadás. Azóta ismét lezárták a határokat. A menekült válság Kurdisztánban olyan szinteket ért el, hogy amikor két évvel ezelőtt ellátogattam oda, Bagdadban jártam, és utána Kurdisztánban, a keresztény menekültek olyan mennyiségben érkeztek Irak többi részéről, különböző etnikai és vallási meggyőződésű emberek érkeztek, de a terhet jelentenek Kurdisztánra, amely maga is megpróbált valahogy a borzasztó Saddam Husseini időszak után és az emberírtás után, amelyben 180 ezer kurd pusztult el, megpróbáltak talpra állni, akkor ilyen több tízezernyi menekült áradattal szembesültek, és most még túl, két, plusz 250 ezer szír menekült érkezett a szír válság övezetből. Ellátogattam néhány menekülttáborban, az UNHCR nagyon keményen dolgozik, a kurd falvak és közösségek, ahol például találkoztam, Habat körzet polgármesterével, ahol 25 ezer menekült él két táborban. Augusztus óta tették lehetővé számukra, hogy ezekben a táborokban lakjanak. Most már víz, energia problémák vannak, vannak iskolák, házasságokat kötnek, gyermekek születnek, a közösségek dinamikusak tehát, és igazából szívmelengető volt azt látni, hogy a kurt közösség hogyan összefog, és segítséget nyújt ezeknek a, az embereknek, akik ekkora szükséget szenvednek. De ismét és ismét elmondták nekem azt, hogy az a pénz, amit az Európai, Közö, Európai Bizottság Bagdadba küld, egyáltalán nem jut el a kurdisztáni menekültekhez. A szír menekültek 90%-a a KRG körzetben van. Nuria Maliki 10 millió dollárt ígért nekik, de ebből egy penny sem jutott el Kurdisztánig. Azt mondták nekünk, hogy kérlek, kérlek, küldjetek az Oxfam vagy bármelyik más nagy civil szervezettől valamilyen támogatást, hogy segítséget tudjunk nyújtani a szír menekülteknek. Még csak ne is a kurd regionális kormánynak küldjétek, hiszen ott egy újabb bürokratikus szint fogja lefölözni, hanem konkrétan a programokhoz juttassátok el. Téli ruhára, élelmiszerre, fűtő berendezésekre, sátorfalakra van szükségük. Nincs értelme Bagdadba küldeni a pénzt, mert egész egyszerűen nem jut el a menekült táborokig. Nagy megtiszteltetés volt, hogy egy nagy konferencián a Bartala barátain konferenciáján beszélhettem múlt szombaton. Ők a szír keresztény káldeusok közösségének képviselői voltak, demográfiai változások sújtják a keresztény közösséget. Száz, e, másfél millióan voltak az egyik legrégebbi keresztény közösség, amely 2000 éves múltra Krisztus idejére tekint vissza. Még mindig Jézus nyelvét beszélik. Most azonban becslések szerint 300 ezren elhagyták Irakot a keresztények közül az utóbbi időben. Meg tizedelődött ez a keresztény kisebbség az elmúlt években. Az a lehetőség is felmerült, hogy az egyik legrégebbi keresztény közösség kihal a világon. A diszkrimináció nagyon komolyan sújtja őket Irakban. Ugyanez igaz a türkménekre is. Két és fél millió türkmén bombatámadások, gyilkosságok és a napi diszkrimináció csapásait kell, hogy elviselje. Földjüket, otthonaikat elrabolják tőlük. Olyan demográfiai mm, mozgások is vannak, áttelepítések, amelyek szintén sújtják őket. A jezidita közösség szintén 500 ezres létszámra rúg. Ők is Krisztus előtt 4000 óta ott élnek. Ez az egyik legrégebbi mezopotámiai közösség. Őket sok ember, mivel a vallásuk zoroasztriánus, ezért sok síta és szunnita ördög hívőnek tekinti őket, és ezért folyamatosan diszkriminálják és támadják őket. A sabakok hasonlóképpen a nénidei alföldről négyezren szoros harmóniában éltek a keresztény közösséggel, de a Bartala barátai konferencián rámutattak arra, hogy a sabakok milyen nehézségekkel küzdenek lebombázták a falvaikat, otthonaikat, és most keresztény területekre költöznek, átveszik a keresztények földjeit, otthonait, épületeit. De ha az összes közösségnek vannak problémái, a fekete irakiak, akik Szudánból idehurcolt rabszolgák leszármazottai, két milliós létszámra rúg az ő számuk, különösen Irak déli részén. Nekik dokumentációjuk sincs, nincsenek papírjaik, nincsenek civil jogaik, elképesztően szegények és folyamatos diszkriminációt kell, hogy elszenvedjenek. Nincs házassági bizonyítványuk, nincs útlevelük, gyakorlatilag illegális a létezésük is. 150 ezer zsidó élt Irakban most, 10 van, nem 10 ezer, hanem 10 darab, 10 fő. A korábbiakban elnök asszony beszéltünk a roma közösség problémáiról Európában. A 60 ezer roma Irakban gyakorlatilag megvetett az összes közösség által és a túlélésükért küzdenek. Megpróbáltam rávilágítani, hogy milyen problémákkal néznek szembe az etnikai közösségek, kisebbségek Irakban, olyan etnikai tisztogatást szenvednek el, hogy gyakorlatilag elüldözik őket Irakból, Kurdisztánba menekülnek, ahol ők a saját szenvedéseik ellenére történelmi távlatokban is mindig befogadták ezeket az embereket, saját testvéreiknek tekintették őket. De a kurdoknak segítségre van szükségük, hogyha azt szeretnénk, hogy továbbra is menedéket tudjanak adni, különösen a szírmenekülteknek most van szükségük a segítségünkre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Stevenson úr. Természetesen mindig látjuk a képeket a tévében arról, hogy mi történik Irakban, de ahogy ön leírta ezt, és azt mondta, hogy kudarc lehet az egész ország, a politikai munkánkban nagyon komoly fókuszt kell helyeznünk Irakra. Mielőtt megadom a szót a szakértőinknek, hadd üdvözöljem az iraki nagykövetségről Kioka miniszter urat. Üdvözlöm! Itt van velünk a főtitkár az Unpurtól, Busztasin úr. Ő napra kész információkkal fog szolgálni a kisebbségek jogairól, illetve az etnikai kisebbségek helyzetéről. Köszönöm először is Szeretném megköszönni az iraki delegáció és a az emberi jogokkal foglalkozó szakbizottságnak a meghívást, hogy beszámolhassunk az iraki kisebbségek helyzetéről. Arra kértek, hogy külön emeljem ki a türkmének helyzetét Irakban, ugyanis az ő helyzetük különösen labilis jelenleg. Az iraki türkmének a harmadik legnagyobb csoport kb. 3 millió főt számlál Irakban, és elsősorban az ország északi területén élnek. Az úgynevezett vitatott területeken, Kirkuk városában, tartományában ezt tekintik fővárosuknak. A bagdadi központi kormány és a regionális kormány közötti konfliktus gyakori, különösen ami a vitatott területet, Kirkukot illeti. Az iraki türkmének más nehéz helyzetben lévő kisebbségi csoportokkal hoz hasonlóan aránytalan mértékű fenyegetettségben élnek, bizonytalan helyzetben, komoly diszkrimináció éri őket a vallásuk, nemi hovatartozásuk alapján, és számos számosan arra kényszerültek, hogy elhagyják Irakot az etnikai tisztogatások következtében. Az iraki 2005-ös alkotmány megfelelő keretet fektetett le az etnikai kisebbségek vonatkozásában elismerve a sokrétű etnikai összetételét az országnak, fontos, hogy ezek a rendelkezések a valóságban is megvalósuljanak. Az új alkotmány hatályba lépését köz, követően azonban a türkméneket még mindig komoly támadások és fenyegetettség éri terroristák részéről. Öngyilkos merényletek, emberrablás, és sorolhatnám még azokat a tetteket, amelyek szinte a mindennap részei. Közelmúltban 87-en estek áldozatul az öngyilkos merényleteknek, és itt még egy sor statisztikai adat van arra vonatkozóan, hogy hányak estek áldozatul egyéb erőszakos cselekményeknek. Legalább négy bombatámadásra került sor a közelmúltban Kirkukban. 2013. novemberében James Muhammad holttestét megtalálták, miután terroristák elrabolták. Broadside bomb ripped through Tutskurmato, leaving 21 dead and 40 wounded és itt sorolnám tovább a statisztikai adatokat. In the same day, 12 people were killed and over 75 wounded in a suicide attack on Moscow yet again in the Tuts Kurmato area. Physical security. A fizikai biztonság nem az egyetlen egy probléma, ami a türkméneket fenyegeti Irakban, hanem a gazdasági bizonytalanság is, aminek következtében kénytelenek voltak elmenekülni. A föld elfoglalása a Basz rezsim asszimilációs törekvésének egyik jele összesen 350 millió négyzetmétert foglaltak le. A tulajdont szabályozó jogszabályok ellenére nagyon kevés türkmént kárpótoltak, és több ezer panaszt nyújtottak be ilyen ügyekben, amelyeknek összesen 7 százalékában született döntés. Bensír faluban és nagy számban foglaltak le földeket, illetve űztek el ott élő törkmén családokat. Komoly tiltakozások vannak, a mezőgazdasági földek lefoglalásával kapcsolatosan az iraki kormány illegálisan kb. 380 faluban foganatosított ilyen lépéseket. Az Európai Parlamentben 2008-ban volt egy meghallgatás, ahol is megállapítást nyert, hogy nincsenek intézkedések arra vonatkozóan, hogy a türkmének számára lehet, garantálni lehetne a biztonságot. Az iraki türkmének helyzete egyáltalán nem változott, és annak ellenére, hogy 2013 márciusában és októberében az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a gyermekekre is egyre nagyobb fenyegetettséget jelentenek az erőszakos cselekmények, illetve a terrorizmus. Fontos aláhúzni, hogy a partnerség és együttműködési megállapodás, a 2012-es megállapodás egy stratégiai együttműködést irányoz elő. Esten asszony beszéde ellenére amelyben elítélte a támadások hullámát, és felszólította egy közös front kialakítására, a helyzet semmit nem változott. Ugyanebben a nyilatkozatás, nyilatkozatában Esten asszony egy 4 millió eurós támogatásához fűzte a megfelelő szankciók alkalmazását, az, ez elősegíteni, hogy az iraki társadalomban olyan jogszabályok szülessenek, amelyekben, amelyek az alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek érvényesítését tennék lehetővé. Ennek ellenére az erőszak továbbra is ö, folytatódik Irakban, és nem történnek megfelelő lépések az elkövetők felelősségre vonása terén. Rengeteg teendő van még. Ez a hosszú múltra visszatekintő ellenségeskedés alása a politikai rendszert is, és ezt alapvetően az etnikai megosztottság jellemzi. Demokratikus rendszerre van szükség, amely biztosítja az etnikai kisebbségek jogait, és ez lenne az egyetlen egy békés megoldás a türkmének, illetve más kisebbségek számára. A nemzetközi kötelezettségek tekintetében megfelelő intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a békés együttélés megvalósulhasson, és ennek esélyei ne vesszenek el Irakban. Köszönöm. Csin. And now I give the floor to... Most pedig Emmanuel Johannának adom meg a szót. A keleti asszír templom részéről. Remélem, hogy 8-10 percben össze tudja foglalni az elmondandóját. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy ezen az eseményen beszélhessek. Igyekszem nem papként beszélni, mint aki egy templomban jó, hosszúra fogja a mondani valóját, hanem megpróbálom belegyömöszölni a mondani valómat abba az időkeretbe. Nem szeretnék hosszú bevezetőt mondani az iraki egyházakról, mert nincs sok időnk. De talán sokan vannak, akik nem tudják azt, hogy a keresztény egyháznak milyen helyzete, múltja van Irakban. 2000 éves történelmünk van. Kik az iraki keresztények, milyen az ő egyházuk és státuszuk Irakban. Az iraki keresztények esetében nem csak egy vallási közösségről, vagy a kereszténységre megtérített emberek közösségéről beszélünk, hanem Irak őslakosairól, a szíri, szíriai káldeusokról, akik Irak mezopotámiai őslakói. Apostoli egyház vagyunk a közel-keleten. A szír arámi az anyanyelvünk, itt látható, hogy hogy néz ki Jézus nyelvét beszéljük. Hagyományaink, kultúráink is kultúránk is van, tehát etnikai közösség vagyunk, nem csak egy vallási közösség. Mindkét aspektusban kisebbség vagyunk tehát, ami a létszámunkat illeti Irakban. Az iraki egyházról azt mondanám el, hogy minden más, hogy más országhoz hasonlóképpen mozaik kockákból áll össze. Van az ortodox család, szírortodox, örményortodox, van katolikus család, a káldeusok fő egyháza Irakban, szírkatolikusokról van szó, és beszélhetünk a keleti egyházról is. Ennek a tagja vagyok én. és van az evangélikus protestáns irányzat is, ez is jelen van Irakban. Az iraki keresztények jelen pillanatban hol élnek? Nem a történelmi visszatekintésről beszélek, hiszen a demográfiai változások igen komolyak voltak évszázadokon keresztül. Az iszlám invázió, valamint Irak átalakítása többször is lezajlott, tehát jelen pillanatban 18 kormányzóságban Irakban, és mi, a keresztények, ebből csak hétben vagyunk jelen. Iraki Kurdisztán három kormányzóságában, Ninivében, Kirkukban, Bagdadban és Basrában vagyunk jelen többek között. Hét kormányzóság tehát a 18-ból. Mindazonáltal még e hét kormányzóságban is csak három van, ahol a létszámunk elég jelentős, és vannak földjeink. Baszrában ugyan vannak embereink, de nincsenek területei a keresztényeknek. Basra városában, több mint egymilliós lakosság köréből vagyunk néhány ezren, Bagdadban 5 millióból 150-200 család keresztény Szulemániában, de Irakban az is fontos, hogy távol élünk egymástól. ehol földrajzilag is közel vagyunk egymáshoz, az az egyik a Nénivei a síkság, és még egy másik térség. Jelen pillanatban tehát demográfiai szempontból így néz ki a helyzet. Itt a Nénivei síkság részletes térképét láthatjuk a vallási, kulturális és etnikai kisebbségek mozaikját láthatjuk. Sabakok, jeziditák, keresztények élnek főleg. Ez a e három kisebbségnek a demográfiai koncentrációja főleg a ninivei síkságra jellemző. Persze vannak különböző városok, egyes városokban, külön városokban élnek főleg a sabakok, a jeziditek és a keresztények. Vannak olyan városok, ahol több kisebbség is jelen van, de mm, vannak olyan városok, ahol egy a többség. Itt látható, hogy hogyan csökken a keresztény közösség létszáma Irakban. 2003 előtt is csökkenő tendenciát mutatott, de 2003 után a kivándorlás robbanásszerűen megnőtt. A második világháború óta, ha mondhatom így, illetve 97 óta, amikor az első hivatalos cenzus népszámlálás volt Irakban, addig nagyjából 3%-os volt az arányunk. Aztán a növekedésünk azóta mínuszba került a növekedési arányunk. Tehát fogyunk. Szeretnék beszámolni erről a tényről. Arról a tényről, hogy csökken a keresztények létszáma Irakban. Ez jól ismert tény. Azt hiszem, hogy most már nem csak beszélni kell róla, hanem mivel az utolsó pillanatokban vagyunk, muszáj lépni is. Néhány évvel ezelőtt még volt zsidó közösség is Irakban. Az egyik pogrom 41-ben zajlott le ellenük. Most már néhány személy maradt csak Irakban, aki zsidó származású lenne. Van egy egyetemi barátom, de ez a maradék néhány ember is rejtegeti az identitását arab lepel mögött. Lényeg az, hogy van egy barátom, aki arab identitás mögé rejtőzik, bár zsidó. Keresztelő Szent János óta csak néhány ezer zsidó, vagy néhány ezer keresztény hagyta el idék, Irakot, és óriási közösség maradt fenn e térségben. De amikor a gyerekek most megkérdezik apjukat, hogy mit gondolnak Irak jövőjéről, én azt mondom, hogy Irak egy áldott ország, mert nagyon jó gazdasági erőforrásaink vannak, és nagyon jó emberi erőforrásokkal is rendelkezik. Tehát jó modellel nagyon jó ország lehetne Irak. De amikor ezt a jó modellt sikerül Irakban meg létrehozni, addigra nem marad keresztény ott. És ez aggaszt. Azért, mert kétségbe esett a helyzetünk. A jövőnk Irakban nem túl rózsás. A mi aggodalmunkat véleményem szerint elkötelezettségé kellene fordítani, hogy az európai országok és politikák kihívásnak tekintsék azt, hogy megpróbálják különböző eszközökkel, és ezekről sokról már beszéltek is, meggyőzni a közösségünket arról, hogy van jövőjük Irakban. Hogy az iraki kisebbségeknek Irakban van esélyük a fennmaradásra. Még visszatérnék erre a demográfiai csökkenésre, ami az iraki keresztényeket érinti. Nem az a probléma, hogy számokban csökkenünk, ez világos. Minden népszámlálás során láthatjuk, hogy hány keresztény volt, milyen százalékban éltek a keresztények, és most hogy csökkent a számuk. De ezen túlmutatóan a keresztények jelenléte Irakban mondjuk 50 évvel ezelőtt a százalékos arányuk három volt, de az oktatásban, az egészségügyben, a szociális területen, a médiában, a gazdaságban sokkal jelentősebb volt az arányuk, mint a 3 százalék. Most viszont az történt, hogy nem csak az abszolút számuk csökkent, hanem a tudatlanságuk is a keresztény jelenlét, a keresztény tevékenységek a különböző életterületeken drámaian csökkentek. 50 évvel ezelőtt egy keresztény életmód vagy keresztény család jó modell volt. Jó modellnek tartották az iraki közösségek is. Most a közösségünk és a keresztények őrült modellképviselői és fenyegetésnek érzékelnek bennünket az iraki identitás számára. Ha túllépünk ezen, egy egyesített Irak, amely közös az állam, a közös a pénzeszköz, erről nem nagyon tudunk beszélni, mert két Irak van, egy, amelyeket, amelyet a központi kormány igazgatása az iraki kurdok földje. Az iraki kormány által ellenőrzött területeken a keresztények és egyéb nem a muszlim kisebbségek, a mandeusok, jeziditek szenvednek. Mert Irak el kell ismernünk, iszlám állam lett. Ez az alkotmányában is megjelenik, és diszkriminál a vallási alapom. Egy síta delegációval, jó, jó, akkor ezt a részletet nem mondom el, de még valamit engedjenek meg, hangsúlyoznám, hogy ideje cselekedni, most már nem elég a beszéd. Szerintem az európai államok játszhatnak szerepet, pozitív szerepet. Gyorsan néhány pont, például abban, hogy egy bizottságot hoznak létre európai szinten, ami nyomon követi a kisebbségek jogait, illetve a vallásszabadságot, a közel-keleti országokban. És ez a nyomonkövetés és az erről szóló jelentések az európai állam által, mok által figyelembe vételre kell, hogy kerüljenek, amikor a politikai irányvonalaikat alakítják ki. realista vagyok, tehát nem mondom azt, hogy az emberi jogok vezéreljék a szakpolitikákat, de legalább vegyük figyelembe, és ne hunjuk be a szemünket az valós események előtt. Aztán támogassák az ellampolgárok államának a kiépítését. Az állampolgárságon alapuló iraki állam egy nagyon szép mm, megoldás lenne. Nem akarok kvótákat. Nincs szükség kvótákra. A probléma az, hogy Irakban vallási és államvallási alapú állam van, és ráadásul még itt is szektariánus konfliktus zajlik. Még rengeteg mindent szeretnék mondani, de rájöttem, hogy valóban nem prédikálhatok itt, hanem most abba kell hagynom. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt önt hallgatni, de hát sajnos az idő szorít minket, ugyanis fél egykor be kell fejeznünk, lehet 5 percet csúszni, ha a tolmácsok beleegyeznek, mert egyébként nem tudunk kommunikálni. And now we have with us Mr. Kamel Susu from Germany, chairman of the az emberi jogok asszíri keresztények képviselő csoportjának nevében oszó úr. Hölgyeim és uraim, elnökasszony, azt szeretném elmondani önöknek, hogy tegnap érkeztem meg Irak, Irakból ide, mégpedig azután, hogy egy olyan konferencián vettem részt, ami az keresztény területek demográfiai változásával foglalkozott Irakban, tehát ez volt a témája a konferenciának, melyen részt vettem, és több mint 850 személyiség vett részt ezen a konferencián. És nagyon fontos volt, hogy Stevenson úr is jelen volt. És az Irak kormány, tehát a kurd kormány részéről is voltak képviselők jelen a konferencián, és a különböző iraki és kurd frakció, parlamenti frakció képviselői is jelen voltak, ez nagyon fontos, és természetesen számos civil szervezet képviselője és az ENSZ képviselői is jelen voltak. A konferencia végén javaslatokat adtunk ki, de mielőtt rátérnék a javaslatokra, szeretném elmondani, hogy a keresztény Irak, illetve a kisebbségek Irakban ö, katasztrofális fenyegetettségnek vannak kitéve jelenleg. És hogyha a helyzet ilyen marad, mint jelen pillanatban, akkor már most előre vetíthető az, hogy Irak kisebbségek nélkül, de főként keresztény kisebbségek nélkül fog létezni a jövőben, mert ezek megszűnnek majd. Az Szahel körzetben lévő keresztény kisebbségek terén a demográfiai változás is nagyon erőteljes, és belső és külső tervek is vonatkoznak erre, mégpedig Irán és Szaudi-Arábia azok, akik támogatják ezeket a terveket ezzel kapcsolatban, és nagyon sok pénzt adnak ki arra, hogy ezek a tervek valóra váljanak. Ezek politikai pénzek, amik minden egyes eszközzel és minden úton, módon igyekeznek eh, a jogszerűségét megteremteni ezeknek az intézkedéseknek. Tehát amit igyekeznek, hogy például megpróbálnak felvásárolni a földeket, és a keresztények ingatlanai teljesen mindegy, hogy milyen árat kell, hogy fizessenek érte, megpróbálják ezeket felvásárolni, és ráadásul az is megállapítható, hogy az iraki kormány semmit sem tesz ez ellen, tehát egyáltalán nem igyekszik a, abba az irányba, hogy a keresztényeket támogassa annak érdekében, hogy továbbra is iraki területen éljenek. Tehát felismerhető, hogy az infrastruktúrális szempontból is teljesen elhanyagolják ezt a területet. A munkanélküliség a keresztények körében iszonyatos mértékben megnövekedett az utóbbi időben az adatok szerint, és ezen túlmenően az is megállapítható, hogy a biztonsági helyzet is egyre labilisabbá, egyre bizonytalanabbá válik. És nem törődnek a mezőgazdaság sorsával sem, és a, nem támogatják a gazdákat sem. Tehát nincsen reménysége a keresztény családok gyermekeinek, nincsen lehetőségük arra, hogy valamilyen állami vagy közszolgálati szektorban munkához jussanak, például majd és gyakorlatilag mind ez közösen okozza azt, hogy a keresztények számára gyakorlatilag nem marad más út, mint hogy kivándoroljanak, tehát szinte nem marad más lehetőség számukra. És ténylegesen, kényszerszerűen kivándorolnak ezek a családok, tehát gyakorlatilag vannak is dokumentumok arra nézve, amelyek bizonyítják ezt, amit elmondtam. Itt például, amit a kezemben tartok, például ö, olyan dokumentumok, amelyek telkekről szólnak, és ingatlanokról, amelyek keresztények tulajdona volt, de melyet kisajátítottak, és kártalanítás nélkül történt mindez, és mindez úgy, hogy a jogos tulajdonosok hozzájárulása nélkül került sor ezekre a kisajátításokra. És ezek tényleg önkényes intézkedések voltak, ezek a korábbi rezsim alatt történtek, és az új rezsim 2003 után is gyakorlatilag folytatta sőt, még sokkal rosszabb dolgokat tett, mint Saddam Hussein alatt történt, tehát tehát gyakorlatilag sokkal rosszabb volt, mint 2003 előtt a helyzet szinte. Néhány régióban ráadásul kisebbségé váltunk, még akkor is, hogyha ez történelmileg keresztények lakta területek voltak, például van Baktolla, egy ilyen régió, például itt Baktolla 1980 előtt gyakorlatilag 100%-ig keresztények által lakott övezet volt, és most már 40%-nál is alacsonyabb a keresztények aránya ebben a régióban. Tehát gyakorlatilag bárhova nézünk, mindenhol csak ö, ö, mecseteket építettek, és ez egészen szándékos intézkedés. Tehát nem a saját városrészeikben építik a muszlimok a mecseteket, hanem nálunk. Tehát azért, hogy egészen világosan ki domborodjon az, hogy mi hogy mi történik, és mi nem szeretnénk eh, vitákat. Például a sabat eh, népesség a korábbi rezsim eh, áldozatai voltak, de a sabakok egyébként a jelenlegi rezsim áldozatai is egyben. És az, hogy az iraki kormány egészen szándékosan minden nőt, ahol a sabakok élnek, ahol a keresztény falvak, fekszemek egészen tudatosan elhanyagolja és nem fejleszti. Hát mindez persze, hogy oda vezet, hogy az egyszerű emberek, akik ott élnek, és akik a, az Iránból érkező politikai motivált pénzekkel felvásárolják ezektől az emberektől a területeket. És hát természetesen még ott kimondtam pénzeket fektetnek be arra, hogy el távolítsanak bennünket onnan, erről a területről. A konferencia, honnan jövök, olyan ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek között szerepel az, hogy a demográfiai változást meg kell állítani ebben a régióban, valamilyen módon meg kell fordítani akár. A 23-as cikkeje az iraki alkotmánynak szintén meg kell, hogy valósuljon a jövőben, ugyanis a 23-as cikkeje az alkotmánynak tiltja a demográfiai irányú megváltoztatását a lakosság struktúrájának. És egyébként még azért lezárásként szeretnék arra is utalni, hogy üdvözlöm azt szívből, hogy Stevenson úr is jelen volt ezen a konferencián, mert ez egy hatalmas támogatása volt a keresztényeknek. Ugyanis a keresztények ezáltal felismerték azt, hogy nem hagyták őket egyedül, nem maradunk egyedül, és az Európai Parlamenttől eh, reménytelen azt várjuk, hogy jelenlétét fogja jelezni és érdeklődését a keresztények problémája iránt Irakban. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Szaszó úrnak. Számos hozzászólásra jelentkeztek, de mindennek nem tudunk teret engedni. Örülök, hogy Koszak úr írásban is benyújtott kérdés, de er, a rendelkezés álló rövid időben erre sajnos nem tudunk válaszolni. Nem tudom, hogy az írásos válasz kielégítő-e, vagy holnap esetleg sort keríthetünk rá. Ezen kívül a külügyi szolgálat részéről Cibor úr, Cibor asszony, elnézés, és Hansen asszony a Tefko főigazgatóságról, és Sofia Linen. Ezt a három nevet kaptam még, nem tudom, hogy ki kíván röviden szólni. Emlékeztetnék arra, hogy Stevenson úr felvetett annak lehetőségét, illetve a problémát, hogy a szír menekültek támogatása lehetőleg nem Bagdadon keresztül kellene nyújtani. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a tisztelt meghívottaknak. Stevenson úrnak röviden azt válaszolnám, nevezetesen, hogy a kurdisztáni terület humanitárius megsegítése, támogatása. Ez az a kérdés, amit mi szoros figyelemmel követünk. Rengeteg kérés érkezett hozzánk. A humanitárius segély a bizottság hatáskörébe tartozik, és nem a külügyi szolgálatéba. 6,9 millió eurós segélyt folyosítottunk eddig elsősorban a kurdok lakta a területnek, és ezt a helyi szinten működő ENSZ szervezeteknek nyújtjuk, elsősorban a sürgető igények kielégítésére tekintettel a közeledő télre. Tehát amennyire, mint tudjuk, ez a pénz közvetlenül az ENSZ UN HCR, UNICEF és egyéb szervezetekhez kerül. Visszatérve Kazak úr által elmondottakra, itt három pontra szeretnék rávilágítani. Az Európai Parlament több alkalommal foglalkozott az emberi jogi kérdésekkel, és mi is odafigyelünk arra, hogy milyen politikai párbeszéd zajlik Irakban. Természetesen a kisebbségi jogok, az emberi jogok körébe tartozik szorosan, és éppen ezért a mi szakpolitikánkban és a az általunk nyújtott támogatásban is központi helyet foglal el ez a kérdés. A partnerség és együttműködési megállapodásnak is részét képezik a kisebbségi kérdések, és az első emberi jogi szakbizottsági megbeszélésre néhány héttel ezelőtt került sor Bagdadban, és ott is maga előkelő helyen szerepelt ez a kérdés a napirenden. Tehát az iraki hatóságokkal is szóba ejtjük ezt a kérdést minden lehetséges alkalommal. Végezetül pedig, ami a támogatást illeti, nyilván mi is figyelemmel kísérjük, hogy a rászorult kisebbségi csoportokhoz hogyan jutnak el ezek a támogatások, az Emberi Jogi Bizottság egy tervezeten dolgozik, az ENSZ-nél ez egy független bizottság, illetve olyan projekteken is dolgozunk, amelyek elsősorban az alapszolgáltatásokra irányulnak, a jogállamiság és az emberi jogok biztosítására. A projektjeink többsége elsősorban a legkiszolgáltatottabb csoportokra irányul. Idén egy speciális támogatás is belépett a civil szervezetek megsegítésére, elsősorban a kisebbségi kérdésekben. Köszönöm szépen. Kukán tenok úrak jelentkeztek, kérem angolul folytassák. Our interpretation ugyanis lehet, hogy közben megszakad a tolmácsolás. Kezek úr, köszönöm. Én is köszönöm minden tisztelt szakember. Igen, érdekes előadását, ami sajnos rávilágít a nehéz helyzetben lévő kisebbségi csoportok borzalmas helyzetére. Az Európai Parlamentben nyilvánvalóan ezt a helyzetet többször napirendre tűztük, a szakbizottságunkban, a plenárison is állásfoglalást fogadtunk el az iraki kisebbségekre vonatkozóan, elsősorban a türkménekre, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak Irakban. És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az iraki türkmének helyzete talán a legaggasztóbb a térségben. A bombatámadások, az emberrablás, a kínzás, a mindennapok része. Az egyik területet oly súlyosan bombázták gyakorlatilag naponta, hogy itt a civil áldozatok száma elképesztően magas volt. A külügyi szolgálatnak szerintem most sokkal határozottabban fel kéne lépnie egy konkrét akciótervet javasolva, amiben az összes érdekelt felet be kell vonni, hiszen itt számomra ez egy humanitárius katasztrófa. És az, hogy évek óta semmi változás nem történt, szerintem azt mutatja, hogy Irak sem hajlandó, nem kész változtatni a helyzeten. Úgyhogy én változatlanul azt kérem a bizottságtól, hogy valami konkrétumot tegyen le az asztalra, és aktívabb szerepet vállaljon az iraki hatóságokkal folytatott párbeszédben, hogy a kisebbségek problémáját kezelni lehessen. Úgyhogy elnök asszony, én továbbra is figyelemmel fogom kísérni az eseményeket a szakbizottságunkban, hogy legalább minimális előrelépés sikerüljön elérni ezen a területen. Köszönöm szépen, Tenok úr kapszót. Kazak úr még ne lazítson. A szép